Kedves kollégák, azt hiszem elkezdhetjük a mai ülést. Mindenkit szeretettel üdvözlök, és először is a napirendet szeretném elfogadtatni, és szeretnék emlékeztetni arra, mint szokásos, hogy az interneten is közvetítjük az ülést. És kérem szépen épp ezért mosolyogjanak, és megfelelő kifejezéseket használjanak. Az egyes napirendi pont, tehát megint a napirend elfogadása. Arról szeretnék tájékoztatni, hogy De Angelis kolléga kérésére, akinek el kell utaznia a holnapi 17-es napi rendi pontot, amely iparpolitika a globalizáció korában, azt a 13-as pont után azonnal megvitatjuk. Illetve, bocsánat, itt a napi rendel elfogadása után, és akkor most ezt elfogadottnak nyilvánítom. Akkor a második pont, amely a szeptember 6-ai és a szeptember 27-28-ai jegyzőkönyvek, ülések jegyzőkönyveinek az elfogadása. Ezeket kiosztottuk, és az ülés végén, ha nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk őket. Konstance Ferel. Elnézést kérek. Én azt mondta, hogy a 17-es pont a 13-as után közvetlenül következik, de akkor ez azt jelenti, hogy az én témámat délutánra halasztjuk? Nem, nem, nem halasztjuk el. Mindent megteszünk, hogy ezt ne tegyük. És köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk az aggodalmait. Akkor jön a hármas napirendi pont, és két tájékoztatást szeretnék közölni. Először is azokat emlékeztetni arra, akik Romániába mennek, amely novemberben lesz. És 11 bizottsági tag fog ezen részt venni, öten közülük Romániából. A célja ennek az útnak az, hogy értékeljük az európai kohéziós politikának a, ott helyszínben az eredményeit. Elsősorban Arad, Temesvár és Gyurgyú helyiségek, helyiségekben. És a különböző hatóságok képviselével is fogunk találkozni, és Lambert von Risterról lesz az elnöke ennek a küldöttségnek. Aki szeretne többet tudni erről, a Regi Bizottságnak az internetes oldalán megtalálják. Második tájékoztatásom pedig emlékeztetni szeretnék arra, hogy október 19-én múlt kedden Strasbourgban a bizottság egy európai költségvetési felülvizsgálatról döntött, és azok, akik nem kapták még meg ezt a dokumentumot, nem ismerkedtek meg vele, akkor azoknak szeretném mondani, hogy ez most már rendelkezésre áll. Most pedig akkor jön a négyes napirendi pont. Most először a tagállamnak a képviselője a bolgár regionális fejlesztési és közmunkaügyi miniszter Rozen Plevneljev jött el hozzánk, és nagyon hálásak vannak, vagyunk, azt hiszem ezt mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy itt megjelent, és remélem, hogy ez a bizottság tagjainak lehetővé teszi, hogy jobban megismerkedjen az bolgár E, helyzettel, és a gazdasági e, és társadalmi-szociális válság e, idejében a 2007-es, 2017 es kohéziós politikát is megismerhetjük, és gondolom, hogy a jövőről is gondolkodik, és erről is majd szól valamit. Gondolom, hogy lesznek kérdések majd később, tehát akkor megadom a szót most eh, Plevden Nyeljev eh, miniszter úrnak, és aztán utána majd lesz eszmecsere is. Tehát a hallgatóságnak a kérdései és megjegyzései is, meghallgatásra találnak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves eh, képviselők, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Nagyon hálásak vagyunk, hogy alkalmat teremtettek arra, hogy önök előtt felszólhatunk, e, ismertethetjük, hogy hol is tart most e, Bulgária a kohéziós e, politikát illetően, és ezeknek a végrehajtását illetően megtiszteltetés számára, a számomra, hogy itt lehetek, hiszen egy éve vagyok a regionális fejlesztési és közmunkahogyi miniszter, és a a hét eh, operatív programból kettőért is én felelek eh, Bulgária számára. Eh, ebben az intézményben elmondhatom, hogy a kommunikációt és a munkák összehangolását egyre jobban végezzük, és ezt tények is alátámasztják. A regionális fejlesztési és közmunkahelyi minisztériumban több olyan kezdeményezést is elindítottunk, amely a teljesítményt és az átláthatóságot biztosítja az operatív regionális projektek területén, amely a mi hatáskörünkbe tartozik. Szeretnénk a kedvezményezettek projektének jó, jóváhagyási idejét lerövidíteni. Nyilvánvalóan vannak problémák, és valóban késlekedtünk, de megvan a stratégia és a tervek, és, mint mondtam, javul a helyzet. Mit tettünk? Először a kedvezményezeteknek kifizetéseket gyorsítottuk, és rugalmasabb ügyintézést biztosítunk, a kockázatkezelést is javítottunk, aztán az ellen, a, kérés, a pályázatoknak az ellenőrzésének az idejét is lerövidítettük. Aztán a különböző dokumentumoknak a kockázatkezelését is gyorsítottuk, a közbeszerzési folyamatokat is gyorsítottuk, és javítottunk a projektek előkészítésének és jóváhagyásának az idején. Aztán az átláthatóságot is javítottuk, és heti nyílt napokat vezettünk be a kedvezményetések számára. Aztán a pályázati iránymutatásokat is megjelentettük az interneten, ami a bgregio.eu. EU. Aztán tájékoztató napokat is tartottunk regionális szinten, és különböző városi és más közigazgatási szinteken. És aztán a módszereken is javítottunk, az árkiigazításon is. És egy értékelő bizottságokat hoztunk létre, amelyek alapvetően külső értékelőket alkalmaznak különböző intézményekből, szakértőket, akik az építészi kamaráról, a kereskedelmi kamarákból, a mérnöki kamarákból és a beruházási kamarákból és a többi külföldi üzleti szervezetekből jönnek, és még másokat. Ezek közé a szakértők közé tartoznak olyan csapatok is, akik értékelőkön részt vesz, értékelőként részt vesznek a közbeszerzési folyamatokban, és különösen a fogyatékkal élőknek a képviselő szervezeteiből is fogadunk embereket. Aztán korrupció ellenes kezdeményezéseket is indítottunk és a Transparency International-nek a képviselőjét is, vezetőjét is meghívtuk, hogy a felügyeletben részt, veszem, részt vegyen. Ezen kívül előre publikáljuk a különböző nagy terveket az internetes oldalatunkon azért, hogy a kedvezményezetteket ne érje meglepetten egy helyzet, és meghallgatjuk a véleményüket. Nos, hol tartunk most? az operatív regionális fejlesztés 1,23-as milliárdot költöttünk, ami 77%-a az operatív programoknak a, projektek száma, ezek és a szerződések száma 404. Az összes összeg, amelyeket már szerződéssel, szerződésekbe fogtunk, 60-70 milliót jelent, amely 42%-a ennek a költségvetésnek. Nos, megpróbáljuk felgyorsítani ezeket a folyamatokat, ahogy ez Bulgáriában már is látszik. 2007-ben egyetlen szerződést sem kötöttünk nagyon sok más ország is problémát lehetett. Aztán 54 millió volt 2007-ben, aztán 2009-ben 2 millió, aztán 307 millió 2009-ben. Ezek világosan mutatják, hogy 2010-ben két és félszer gyorsabban kötünk szerződéseket, mint korábban. 53 százalékát szeretnék ennek az OPRD költségvetésnek elkölteni 2010-ben. 2011-re is megvan már a célkitűzés, ez pedig, hogy 90 százalékban kössünk szerződéseket. A teljes összeg, amelyet kifizetünk, az továbbra is probléma, korábban is probléma volt. De hogyha megnézzük a tényeket, akkor 2007-ben semennyit sem fizettük ki, 2008-ban 2 milliót, 2009-ben 28 milliót, 2010-ben 160 millió euróról lesz szó. Tehát az alapoknak a kifizetése drámai módon meggyorsult, tehát hatszor gyorsabban, mint 2009-ben. Tehát, hogyha 2009-et és 2010-et összehasonlítjuk. Igen, valóban a kifizetések alacsonyak, és valóban problémák vannak, de hogyha megnézzük a problémákat, akkor 70%-át már kifizettük a szerződéses összegeknek, amely az európai átlaghoz hasonló összefoglaláskán. Nagyon gyorsod a program, és 2010-ben elérjük az európai átlagot, sőt, még egy picit magasabbat is, és a közeljövőben szeretnénk az egyik legjobb teljesítményt elérő országá válni. Aztán eh, nagyon fontos, hogy a bolgár eh, helyi önkormányzatok eh, az utóbbi másfél évben jó teljesítményt mutattak, a válság súlyosan érintette őket, és valóban a költségvetésük jelentősen csökkent, és valóban az európai alapok számuk, sokan közülük számukra az egyetlen forrás. De valószínűleg a megfelelő időzítés miatt és a megfelelő horizonton azt jelenti, hogy sok projektet előkészítettek, jól koncentráltak, és az érett öntelepülési projektek helyzete sokkal jobban, mint másfél fél évvel ezelőtt volt. Tehát az alap az nagyon biztos, szilárd, és nyilvánvaló, hogy az a regionális operatív fejlesztési program nagyon jó projektek fog rendelkezni, és 2014 előtt sokkal már nagyon sok projekt azt ígéri, hogy jó teljesítményt fogunk nyújtani. A jövőt illetően világosan ki kell fejteni valamit, hogy a minisztérium már is részt vesz a vitákban, és meghatározja a stratégiai célkitűzéseket a bolgár prioritások számára, és alulról építkezünk, és együttműködünk, és ezeket a különböző nehéz eszközöket a következő programozási időszakra is már bevetettük, a 2014-2020-as időszakkal foglalkozunk, már is elkezdtjük a regionális, politikát, regionális fejlesztési politikát, és a problémás területeket is fontossági sörrendben tettük. A válság negatív hatásának köszönhetően a helyi önkormányzatok nagyon sokat szenvedtek ettől, és ezért fontos, hogy a jövőben a kohéziós politika alapvető szükségleteikkel foglalkozzon. tehát hogy felzárkolhassanak a szociális és oktatási és infrastruktúrális eh, területeken. Szükségünk van utakra, infrastruktúrára, iskolákra, stb. Eh, a városfejlesztésre és más fejlesztési kérdéseknek a megoldására. Meg kell értenünk, hogy ezek az alapvető szükségletek nem csak egyszerűen szükségletek és nem luxus igények, nem csak attól függ, hogy mit akarunk. Ő nekik a régióknak és a városoknak, különösen az északi részekben, amely a legszegényebb Európában nő, növekedniük kell. És mint tudják, az infrastruktúra ehhez egy alapvető összköz és szükséglet. E, tehát fel kell zárkodnunk, növekednünk kell, és ebb ezért e, foglalkoznunk kell ezekkel a problémákkal, és a kohéziós e, politikát be kell vonni, amely pont ezekre a területeket célozza meg. Most akkor egy másik programot szeretnék említeni, amely nagyon sok problémát okoz jelenleg a bolgár kormánynak. Ez pedig a közlekedési operatív program. Én e, mint Rigen és, és e, közmunkaügyi miniszter felelős vagyok ezekért a projektekért, és a legnagyobbak projektek valóban késlekednek, és ez számunkra is gondot jelent, de megvan a tervünk. E, és stratégiai eh, tervünk van, részletes eh, cselekvési terv eh, az elkövetkező tíz évre, és ezt is ellenőrzzük. Van egy összehangoló uni- egység, amelyet felállítottunk, és az első fontos közúti infrastruktúra projektet már is elindítottuk, amely 250 millió eurót jelent, és 2010-ben fogjuk elindítani. És ez az egyik része az európai koridoroknak, tehát fősoroknak a négyes és a hetes de hát, mint mondtam, a Transparency International is ezt vizsgálta. A következő fél év nagyon fontos számunkra a közlekedés állítás számára, és fel kell gyorsítanunk ezt a közlekedést, és hét új tendert is el kell indítani, és az adminisztratív kapacitást is növelni kell azért, hogy ezeket létrehozzuk. Itt is világosak a célkitűzéseink, és 2010 végén 25%-ot érünk el az építésben, és 2011-ben 66%-ot, amelyeket szerződésekkel, és aztán pedig 100%-ot célunk meg. A végrehajtás az most nagyon alacsony, csak 4 százalék, de 2011-re 220 százalékot célzunk meg, és 2012-re 50 százalékot. Aztán a jelenlegi időszakra 40%-os az overbooking, tehát a túl tehát új projektekre is szükség van a jövőben, és itt a bulgár nemzeti prioritások számítanak, és 2020-as célzak. És a nemzetközi pénzügyi intézményeknek a részvételét is várjuk a ezekben a projektekben, és a következő programizási időszakban ezek fontosak lesznek. Csak három évünk van ezen a projekteknek az előkészítésére, és tudjuk, hogy sürgősen kell lépni, megvan a terv, és nyitottak vagyunk az egyet hangolásra, összehangolásra, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot. És Európának erős támogatásra van szükség az Európai Parlamentben, hiszen már is a tenti hálózatot felülvizsgáljuk, és a területén átvonuló folyosokkal kapcsolatban van egy olyan út, amely a nyugati Balkán országokat összeköti, és szeretnénk európai szolidaritási segítséget vállalni, várni, elvárni ehhez. Végül pedig néhány szót szeretnék szólni a Duna stratégiáról én vagyok ennek is a nemzeti koordinátora, és valószínűleg ezzel kapcsolatban lesznek kérdések. Mi támogatjuk ezt az ötletet, és egy makroregionális politikát alítottunk ki, és örülünk annak, hogy a Dona stratégia és politika szintén alulról építkezik a különböző önkormányzatokkal, a nem kormányzati szervezekkel, stb. Nyilvánvalóan az Európai Bizottságnak a cselekvési tervét támogatjuk, és türelmetlenül várjuk a cselekvési tervnek a javítását. Ezen kívül hajlandóak vagyunk, sőt nagyon is szeretnénk amikor a következő pénzügyi tervről tárgyalnak, akkor szintén részt vállalni ebben. Még most is a Duna stratégia eh, segít a bolgár eh, kormánynak a következő programi időszakot illetően, mert a prioritások már világosak, és van idő ezeknek a megvalósítására. De nyilvánvalóan hálásak vagyunk az Európai Bizottságnak, azért, hogy ezt a Duna stratégiát felvetette, ugyanis ez transregionális jelentőségű projektekben való részvételt tesz számunkra lehetővé. És e, és szeretnénk a jelentős projektekben részt venni, e, világosan tudjuk, e, hiszen a 420, hogy egy kilométeres határunk mentén most csak egyelő építkezés folyik, és szükség van új infrastruktúrára, hidakra, utakra, és nyilvánvalóan össze kell kötni a Duna országait is. Tehát Bulgária készen áll arra, hogy vezetős szerepet játszon, ugyanis a kulturális és másfajta turizmus szeretnénk fejleszteni, és szeretnénk eh, megmutatni, és ez is a bolgár kormány prioritásai közé tartozik, hogy Szerbiával és más szomszédos országokkal képesünk, vagy, képesek vagyunk arra, hogy új kozos, eh, új eh, stratégiát, Dani Duda Plus stratégiát alakítsunk ki, amely a turizmust és a társadalmi-gazdasági együttműködést fejleszti. Nagyon szépen köszönöm, hogy alkalmat biztosítottak arra, hogy itt felszólalsak, próbáltam rövidre fogni a hozzászólásomat azért, hogy a kérdésekre tudjak válaszolni. Uh, köszönöm szépen, miniszter úr. Megköszönöm Levnyerev miniszterelnök, miniszter úrnak ezt az összefoglalót, és köszönöm, hogy ennyire őszintén és nyíltan beszélt a önök helyzetéről. Liliana Pavlova is itt van velünk, aki a regionális fejlesztési miniszter helyettes, még az ő nevét kell megemlítenem, és most megnyitom a vitát, megjegyzéseket, kérdéseket lehet föltenni. Vi- Bocsánat. Először Konstantinnak adom meg a szót, tessék. She's my coordinator. <laughs> ő a koordinátorom, mondja a kolléga. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr. Örülök annak, hogy pozitív híreket hozott nekünk Bulgáriából, mert a brüsszeli információink szerint az elmúlt hetekben, hónapokban kevesebbek voltak ezek a pozitív hírek, és attól tartottunk, hogy Bulgária és Románia egy része is azokat a nagy eszközöket, amelyeket a kohéziós politikából az Európai Unió nekik folyósított, nem tudják megfelelően felhasználni, és nem tudnak megfelelni ezeknek a problémáknak. Sajnálom, de pontosan ma délelőtt kaptam Godmanis úrtól, a liberális frakció tagjától, ő egyébként a Kocsvetés Bizottság egy egyik jelentés tevője a kohéziós politikával kapcsolatban. Tőle kaptam egy dokumentumot, amelynek értelmében a kifizetések, illetve a lehívások a kohéziós politikából nagyon alacsony szinten vannak, és az elmúlt negyed évben, vagy az elmúlt évben egyáltalán nem emelkedtek ezek. És rá is térnék azonnal a kérdésemre. Tudom a bizottságtól, hogy van egy nagy probléma, hogy kiépítsék a megfelelő infrastruktúrát, azért, tudják hívni ezeket a támogatásokat. Az igazgatás, a közigazgatás nem működik jól, mert a jól képzett emberek a közigazgatásban egy, igazából, ahogy elvégezték az egyetemet, elmennek a magángazdaságba, tehát nem állnak rendelkezésre a közigazgatás számára. Van-e elképzelésük azzal kapcsolatban, hogy miért van ez így, és van-e elképzelésük arra, nem csak elképzelésük, hanem van-e valamilyen tervük arra, hogy hogyan lehetne ezt megváltoztatni Bulgáriában, hiszen természetesen mindig szeretnénk a gazdasági fejlődést, de elsősorban arról van szó, hogy a közigazgatás sikerüljön kiépíteni, és így sokkal gyorsabban meg lehessen szervezni az eszközök lehívását, és így ez megvalósult a magángazdaság számára is. Második pontként szeretnék kitenni még egy dologra frakcióm koordinátoraként. Néhány egy kis idővel ezelőtt volt egy indítvány a nagy projekt irányába, ez egy hulladékfeldolgozó létesítmény lett volna. Ez a projekt még mindig nem indult be. A hulladékot még mindig több száz kilométeren keresztül szállítják Bulgáriában. Mi a gond? Miért nem sikerült előre mozdulni? Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh, Viktor Bostinaro. Köszönöm szépen, Viktor Bostinaro következik. Köszönöm, elnök asszony. Kedves miniszter úr, köszönöm, nagyon örülök, hogy eljött a szakbizottságba, és itt beszélt a regionális politikákról. Most pedig rátérek az angol nyelven megfogalmazott kérdéseimre. Kettő van. Az egyik az az, hogy az EU projekteken dolgozó dolgozók, akik a vasúti projekteken dolgoznak, már sokkal kevesebben vannak. Igaz ez, hogy idéntől 50%-kal csökkent a létszámuk? Nem csak a Strasburgi térségben van a legmagasabb szintje az abszorpciónak, hanem eh, Bulgáriában is nehéz a helyzet. Hogyan tudja javítani a helyzetet, hogyha valóban komoly problémák vannak. A másik dolog, a regi bizottság a jövő héten Romániába látogat, ez az én javaslatom volt, illetve e, liberális kollégáim javaslata, hogy menjünk Grúziába, és használ, hogy Giorgio megyébe menjünk, és beszéljük meg a határon átnyúló együttműködés helyzetét is. Én kérdezném öntől, miniszter úr, hogy mik itt a fő projektek, és milyen fajta együttműködést lát ön Románia és Bulgária között, és talán nem csak Romániával, hanem egyéb országokkal is. Hogyan, tudunk, hogyan tudjuk jobban kihasználni a Duna stratégiát, és mi az üzenete a russzai polgármesternek? Giorgio megyében fogunk vele találkozni, a határon átnyúló együttműködéssel kapcsolatban milyen üzenete van. A harmadik pedig egy kiegészítő kérdésem, ez arra vonatkozik, hogy önnek mi a véleménye az együttműködésről a román partnereinkkel, már ami a Duna stratégia tervezését és végrehajtását illeti. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, Viktor. Még mielőtt tovább haladunk, hadd mondjak mindenkinek, hogy az amerikai Egyesült Államokból nagy társaságok képviselői, nagyobb társaságok képviselői érkeztek, látogatók itt nálunk, üzleti lehetőségeket keresnek, és most meglátogatták a szakbizottságunk ülését. Köszönjük, hogy eljöttek őket, és üdvözöljük. And now, uh, Filis, if Most pedig Huszmenova képviselő következik. Köszönöm szépen, tisztelt miniszter uh, úr, köszönöm szépen, hogy eljött ma ide közönk, és köszönöm szépen a rövid előadását. Ma és az elkövetkező napokban ezen szabozottság ülésén beszélni fogunk egyik prioritásunkról, a kohéziós politikáról. Úgy gondolom, hogy azok az adatok, amelyeket láthattunk, azok alapját képezhetik annak, hogy dűlőre jussunk a különböző javaslatokkal kapcsolatban. A miniszter úr előadásában láthatjuk azt, hogy az európai kohéziós politika működik. Ez egyetlen konklúzió, amelyet levonhatunk, hiszen ez az ország legutolsóként csatlakozott az Európai Unióhoz, és tudjuk, hogy az egyik probléma a kohéziós politika kapcsán az a lehívási ráta, és ezért vannak különböző eredmények, nem igazán minőség, inkább mennyiségi jellegűek az eredmények. Az miniszter úr elmondta azt is, hogy milyen hozzáadott értéke van a kohéziós politikának. Az egyik célja a bolgár csapatnak az az, hogy jobban láthatóak legyenek az eredmények, hogy az állampolgárok lássák ezeket az eredményeket. Úgy vélem, hogy a kohéziós politikát pontosan az ilyenfajta kritériumok alapján kell értékelni, a hozzáadott érték kritériumja alapján. Köszönöm szépen azt a témát is, amit felvetett a bolgár kormány részéről, ez pedig a Duna stratégia. Hiszek abban, hogy ezen stratégiával kapcsolatos vita, illetően számos tárgyalás az NGO-kkal, a helyi hatóságokkal, az állampolgárokkal is, akikre majd hatással lesz ez a stratégia. Van egy kérdésem is. A kormány stratégiája már kész, és nem tudom, hogy lesz -e majd egy harmadik híd is, hiszen a Duna két eh, részén, két oldalán élők szeretnének egy harmadik eh, hidat is, hogy nem tudják meggyőzni eh, a bizottságot arról, hogy erre szükség van. Most arra kérném a, az elnök, a miniszter urat, hogy válaszolja meg ezeket a kérdéseket. Az első két kérdés természetesen nagyon fontos kérdés volt. Kihasználnám az alkalmat arra, hogy ezekre azonnal kitérjek. A következő konkrét esettel kell szembenéznünk. Azt mondták, hogy a bolgár mondjuk azt, hogy a bolgár image még mindig nem megfelelő, optimisták vagyunk az audittal szemben, illetve a hallgatósággal szemben, de, de azért vannak eh, még mindig gondok. Két egyértelmű dolgot kell látnunk. Először is én is naponta olvasom a híreket és látom az adatokat. Az első nagy projektek már folynak Bulgáriában. Ezek sokat jelentenek Bulgári, illetve a régió számára. Például um, autópálya, metró, 250 millió euróba kerül ez az autópálya projekt. Egyértelmű, hogy lehet, hogy mi mindig problémás gyerekek vagyunk, de nagyon keményen dolgozunk. Vannak határidejünk, fókuszálunk a végrehajtásra, és abszolút elválasztottuk ezeket a struktúrákat a politikától, egyértelmű eredményeket szeretnénk, és ezért reménykedünk abban, hogy az elkövetkező hat hónapban további hét nagy projektet tudunk beindítani. Igen, igaza van abban, hogy 1,2 millió bolgár él külföldön, és nagyon jó képzelt bolgárokról van szó, szakemberekről van szó, de az én regionális fejlesztési programomban, illetve nálunk a, a, ott dolgozók nagy része fiatal és nagyon jól képzett. Azért látjuk az eredményeket, mert eh, mert háromszoros most már a pályázatok kiírása, és új úgynevezett bónuszmechanizmusokat hoztunk létre. A kettős eh, bevételmechanizmusát eh, hoztuk létre. Nagyon optimisták vagyunk, jó jelek mutatnak arra, hogy a helyes irányba haladunk. Más ügynökségek esetében, amelyek az európai alapokkal foglalkoznak, itt is teljesen új kifizetési koncepciót dolgoztak ki, mert hogyha autópályát építünk, akkor az eltart két-három évig, új motivációs eh, és fizetési projektet dolgoztunk ki eh, Bulgáriában. Szeretnék még egy utolsó mondatot mondani. Az Olaf egyetemben megerősítette azt, hogy Bulgár, Bulgária sokkal átláthatóbb lett, sokkal jobb a koordináció és a kommunikáció, és ennek látjuk már az első eredményeit. A szófiai hulladékfeldolgozó projektje. Mindannyian aggódunk ezen projekt miatt, és minket is aggaszt a hulladék szállítása, azonban született egy döntés, különböző fázisok lesznek, és a szakértők ilyen nappal dolgoznak a partnereinkkel, a brüsszeli kollégáinkkal, mindenképpen megoldás fog majd születni. Természetesen tudjuk Szófiában ezt a problémát. Ahogy mondtam, a lehető leggyorsabban el kell ezt intézni. Minden esetre Egyértelmű terv van erre vonatkozólag. Az év végéig, száz százalékig megoldódik ez. Most pedig angolra váltok, és a vasúti hatóságról fogok beszélni. Igen, jó az információja, és az Európai Parlament nagyon jól informált, és ez jól is van így, hiszen semmi titkolni valunk nincsen. Igen, voltak leépítések a vasúti ügynökségre, nem 50%-os volt ez, de eléggé jelentős volt az információim alapján. Új munkatársak vannak már, és megvannak a hatáskörök és az egyes új munkatársak számára. Foglalkoztunk a problémával, de ez továbbra is probléma, egyetetek önnel. Azt is el kell mondjam, hogy Bulgária az elkövetkező két hétben nagyon fontos uh, találkozót tart az Európai Beruházási Bankkal, a Világbankkal, hiszen ők tudják, hogy mi történik, ha jól tudom, ez majd ennek során majd beszélni fognak a vasúti ügynökségről is. De még egyszer velük vagy nélkülük új embereket fogunk kinevezni. A Duna stratégia nagyon fontos számunkra. Szeretnénk növelni az együttműködést Romániával, ez nagyon fontos. A román kollégáknak elmondtam ezt, mert kérdezték ezt, és az együttműködés valóban egyre jobb és jobb lett. Már megvannak az első közös projektjeink, például volt egy kérdés, amit Hiszmanova asszony tett fel. Együttműködünk a román kollégáinkkal, és láthatjuk azt, hogy vannak nagy kiemelt projektek, például hidak építése, ezen kívül egy együttértési nyilatkozatot is aláírtunk, optimisták vagyunk, de sokkal érdekesebb dolog az, hogy a Duna az elválaszt bennünket még mindig. Ez volt egyértelműen a határ a két ország között, és csak egy híd volt ezen a Duna szakaszon, hogyha ezt összehasonlítjuk Budapesttel, ahol pedig 6 vagy 7 híd van. Egyértelmű motiváció számunkra ez, ez ahhoz, hogy józan észszerű projektekkel foglalkozunk. Például közösen szeretnénk a Gyurgyói régió fejlesztését elérni, mégpedig a híddal együtt közös turisztikai projekteket is megpróbálunk kiépíteni a Kárpátokból indulva. Tehát ez lehetne egy közös projekt. Tehát mindenképpen ezen dolgozunk, és az egyértelmű eredményekre fogunk fókuszálni. Köszönöm szépen. We, have five speakers Köszönöm, kedves kollégák. Öten vannak még, és 15 percünk van hátra, hogy mindenkit kérek, hogy lehet a legrövidebb legyen. Lambert van Szeroly következik. Ja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék elégedettségemnek hangot adni az a kapcsolatban, hogy haladnak a dolgok Bulgáriában. Gyak, változóak voltak a hírek a projektek szintjén, de most már jó híreket kaptunk. Úgy tűnik, hogy a szervezési kapacitás azért még mindig kicsit kérdéses. Mondom ezt egy nettó befizető ország képviselőjeként. Másik pont, ez a közbeszerzések kérdése. Ezzel kapcsolatban tudnál valamit mondani? Mert ha lemaradnak bizonyos országok, akkor vannak bizonyos hibák ott, a hibák, vagy az, hogy nem hajtják végre a közös szabályokat a közbeszerzéssel kapcsolatban, ezek nagyon fontosak a mi kohézis politikánkban. Szeretném hallani, hogy mit tesznek a közbeszerzés javítás érdekében, és mit tesznek a hibák elkerülésére. Michel következik. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Először is Plevnyev miniszter úrnak szeretnék köszönetet mondani, emiatt válaszol a kérdéseinkre, de szeretném megköszönni a kötelezettségvállalását a Duna együttműködés kapcsán is. Hallhattuk a példákat, hallhattuk a bolgár terveket. Úgy vélem, hogy számos kolléga nagy érdeklődéssel követi a makroregionális stratégia közreadását a bizottság részéről. Nagy elvárásaink és reményeink vannak ezt övezően. Ebben az összefüggésben szeretném kiemelni azt, hogy pozitívnak és példaértékűnek tartom azt, ahogy Bulgária eljár, annak érdekében, hogy a regionális politikában meggyorsítsa a projekteket. Úgy vélem, hogy sok minden most már a jó irányba halad, Azonban szeretném kihasználni a lehetőséget arra, miniszter úr, hogy egy kiegészítő kérdést is feltegyek. Mégpedig csatlakozva ahhoz, amit Krél kollégám is említett. Véleményem szerint nem rossz az, hogyha a magángazdaság is profitál a szakképzett emberekből, hiszen támogatni szeretnénk a privát gazdaságot. De beszéltünk arról, hogy az EU támogatói program, támogatási programjait úgy megváltoztatták, hogy a vállalkozóként dolgozó szakképzett eh, embereket is foglalkoztatni lehessen az EU támogatásból. Ezt használják-e? Az EU szabályok elegendőek-e ehhez? És a harmadik kérdésem pedig az, illetve a harmadik eh, aspektusom az az, hogy láss, látják-e azt az aspektust, hogy együttműködve a régiókkal a Duna mentén például Ausztriában, vagy akár a Német Szövetségi Köztársaságban ezt a fajta kapacitás felépítést ezt meg tudják -e tenni, mert az EU eszközöket erre is fel lehetne használni. Hogyha más tapasztalataik vannak, akkor örülnék annak, hogyha ezt megosztaná velünk, hogy majd később erre visszatérjünk az Európai Bizottsággal. Köszönöm szépen. Petro Luhán következik. Thank you. I also appreciate Köszönöm. Én is nagyra értékelem, hogy eljött hozzánk, miniszter úr. És két nagyon konkrét kérdést tennék föl neki. Az egyik Bulgária és a szomszédos országok közötti együttműködésre vonatkozik. Én itt a határon átnyúló együttműködési programokra utalok, Romániával, Szerbiával például. Kérdésem, hogy ön szerint elegendő pénzügyi erőforrás rendelkezésre ahhoz, hogy ezeknek a programoknak a célkitűzéseit el lehessen érni, vagy ez az igényeknek megfelel a régióban ez a finanszírozás. A másik kérdésem pedig szintén a Duna stratégiára vonatkozik. Mi a véleménye? Van-e konkrét szükség információs megvalósítási szempontból arra, hogy az intézmények jelen legyenek a régióban, és nem csak Brüsszelből koordinálják ezt a stratégiát, hanem legyenek kapcsolattartó pontok a Duna mentén. Ön szerint erre szükség lenne? És hogyha igen, akkor ezt hogyan lehet megvalósítani? Köszönöm. Köszönöm, hát esetleg visszadom a szót miniszter úrnak, mondja az elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Tehát a kapacitásokra vonatkozóan, a közbeszerzésre vonatkozóan, és így tovább. Persze, minden jogszabálya helyén úgymond megvan, de ha őszinte leszek önökkel, akkor azt kell mondjam, hogy az egy dolog, hogy megvannak a hatályos jogszabályok, és az egy másik, hogy ezeket a gyakorlatban végre is hajtják. És én valóban őszintén mondom önöknek, hogy a gyakorlati megvalósítás az bizony azon múlik, hogy az embereket tájékoztassuk, az érdekelteket, a polgármestereket, az intézményeket, és hogy azt mondjuk, hogy ne kreatívkodjanak, egyszerűsítsenek mindent, standardizáljanak mindent. Úgy látjuk, hogy nagyon sok területen még van arra igény, hogy standard folyamatok legyenek. Tehát nem forradalomra van itt szükség, hanem egyszerű, könnyen alkalmazható, egységes szabályokra, amelyeket például az önkormányzatok és mások tudnának használni. Őszintén mondom, a következőket is. A kormány, a bolgár kormány a közbeszerzési jogszabályokra összpontosító munkacsoportot hozott létre. Ez nem rossz szerintem, de valóban egyszerűsíteni kell itt a dolgokat. Itt most arról van szó, hogy egy új közbeszerzési törvény jön létre, 2011 márciusát céloztuk meg, tehát ekkor szeretne a bolgár kormány előállni az új közbeszerzési törvényel, az új eljárásokkal. Tehát most itt a tökéletes pillanat, hogy foglalkozzunk a közbeszerzési folyamat gyengeségeivel, az összes problémával. Tehát mondom, vadonatúj törvény lesz, de az a véleményem egyébként, hogy a meglevő életben levő törvény is százszázalékosan megfelel az EU-s normáknak, ez kiváló, de tájékoztatni kell az érintetteket arról, hogy ezt hogyan alkalmazzák. Nagyon fontos azt is elmondani, én most megragadom a lehetőséget, hogy önökkel beszélhetek, lehet, hogy egy kicsit sokat beszélek, de miért vagyunk ennyire lemaradásban a az alapok felhasználásával. Sokan mondják, hogy kapacitás hiány, korrupció, és így tovább. De tudják önök, hogy milyennek az igazi oka? Mi a sok késlekedés oka? 2007-ben ide érkezett be az egyfőre jutó legtöbb külföldi befektetést. Mi voltunk a világ elsők, úgymond. Tehát rengeteg külföldi tőke érkezett be, nagyon sok áruházat, lakást, épületet húztak fel rendkívül rövid időszak alatt. 2006, 2007, 2008-as évekről beszélek, tehát jön be itt a külföldi működő tőke, azt láttuk, hogy meg négyszereződik, meg ötszöröződik a növekedés, 9 milliárd eurós összegről van itt szó, és emiatt a folyamat miatt tehát, hogy ennyire gyorsan történtek nagy változások, nagy projektek valósultak meg, könnyen lehetett hozzáférni a pénzekhez. Az európai pénzekkel nem foglalkoztak annyira, mint ugye most, mert most ez az egyetlen lehetőség. Ha most megnézik a számadatokat, a működött tőke, hát ugye sajnos egy milliárd alatt. Tehát a 9 milliárdról hatalmas visszaesés történt egy milliárd alá. És most az 1,1 milliárd helyett 95 millió a felhasznált pénzösszeg, tehát a tízszeres csökkenés, azt hiszem, tehát most már nincs könnyen hozzáférhető pénz, nem csak Bulgáriában, hanem az egész régióban. Tehát az az igazság, eltűnt mögülünk ez a pénzügyi motor, úgymond, tehát most valóban szükségünk van az európai szolidaritásra, kellenek a szabályok, kell a kapacitás, és olyan projektekkel kell előre lépnünk, amelyeknek értelme van. Az Duna stratégia a bolgárok számára az azt is jelenti, hogy tanulni szeretnénk a többi országtól, Magyarországtól, Németországtól, Ausztriától, és el kell mondjak egy kis titkot is, hogy már kapcsolatban állunk az osztrák, illetve bajor kollégáinkkal is, már volt egy munkatalálkozó is. Bulgária szeretne tényleg valamit felmutatni, és az elsők között lehetünk majd mi lehetünk az első kiemelt projekt majd a lehető legjobbakkal együtt. Például a biztonság kérdése nagyon fontos Ausztria, Magyarország, Németország számára. Részt vettem egy munkaülésen, és a kollégák már tényleg dolgoznak az első projekteken. Ezért működünk együtt ezekkel az országokkal, amelyek nagyon sokat tudnak segíteni. A technikai jellegű segítséget is kapunk, és tényleg szeretnék ebben részt venni. We always say money is not enough, but... De mindig azt mondjuk, hogy soha nem elég az a pénz. Románok, bolgárok és így tovább persze sokan mondják. De ha őszinten akarok, le, őszinten akarok lenni, hát nézzék meg a Duna stratégiát, a makrorégiós programokat. Ez a stratégia például nagyon sokat segít nekünk. Tehát itt valóban együttműködünk, és ezek a makroregionális programok sokkal szélesebb körű együttműködést tesznek lehetővé, sokkal nagyobb itt a rugalmasság, tehát nagyobb lélegzetvételű célokat lehet elérni. Azt hiszem ennyi elég, köszönöm szépen. Elnök asszony azt mondja, a lista megint kibővült, mindenkinek egy percet tudok adni, de hát eh, most már a következő napi rendi pontból vesszük el az időt. Mayer, Olgi Blasak, Evgeny Kirillov, Sofia Konyi, Uh, Szeretettel üdvözöljük, kedves miniszter úr, és köszönjük, hogy őszintén szólt hozzánk. Említette, és ön mondta, hogy a bolgár, bolgáriáról alakított kép az azért bizony és sérült, és szeretnének fenntartható turizmust létrehozni. És aztán 2010, 2007-re látom, hogy a különböző célpontokat akarják marketing szempontból kerezni. Tehát hogyan gondolják a turizmus fejlesztését, milyen súlya jelentkezett a turista ipar felépítésében az a segítség, amit eddig kapott, kaptak. Hosszú távon pedig mik az önök céljai? Köszönöm szépen. Mayer kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm szépen miniszter úr, osztrákként és Linzből származóként meg tudom erősíteni azt, hogy ez a stratégia mindenképpen sokat fog szemteni azon vállalatok számára, akik az unával foglalkoznak. Ez pozitívan befolyásolja majd a hajózást is, a szállítást is. Tehát valóban példaértékű lehet ez a stratégia, sokat várunk a jövőben ettől az együttműködéstől. Ez az optimizmus nagyon szép, ugyanakkor szeretnék két kicsit agasztó kérdést is felvetni a miniszternek. Januárban azt olvashattuk, hogy az Európai Unió mégiscsak elégedetlen az átláthatósággal kapcsolatban, és felmerül a kérdés, hogy mi történt a bizottsági levelekkel. Azt hallottuk, hogy ezek valahol eltűntek a fiókban, tehát nem igazán gyorsan reagáltak erre. Ez egy olyan fejlemény, amelyet mindenképpen meg kellene változtatni. Természetesen említette a nagy projekteket is, ezek pozitívak, de nem szabad elfelejteni a kis projekteket sem, ezeket is ellenőrizni kell, hogyha projektek az elmúltban kutatásba fulladtak, és az olasznak kellett fellépnie, akkor egy-két dolgot azért még javítani kell. Thank you. Olgi Vlasak, one minute, please. Köszönöm Minister Vlasak úr. Miniszter. úr, nagyon örülök annak, hogy pozitív dolgokat hallunk öntől, nem csak a végrehajtást illetően, hanem a strukturális alapok elköltését illetően is. Remélem, hogy megoldják a problémáikat. Most a jövőről folyik ugyanakkor a szó, tehát a kohéziós politika jövőjéről 2013 után. Tudna valamit mondani a bolgár prioritásokról a kohéziós politika jövőjét illetően? A második kérdésem pedig, vannak-e javaslatai hogy hogyan lehet javítani ezen a rész, rendszeren. Jevgenyi Kirillov, egy percben. Köszönöm szépen, örülünk, miniszter úr. Nagyon örülünk, hogy itt láthatjuk. És meg kell mondanom, hogy minden bátorításra rászolgált, amikor a trekiai autópályának az építéséről van szó tanácsot szeretnék azokkor önnek adni. Amikor azt mondja, hogy nulla volt 2007-ben a, szá- a, a szint, az mindenki ilyen volt. Bocsánat, valamelyik másik mikrofon is belezavar. Amikor összehasonlítja ezt a két évet, 2008-at és 2009-et, annak alapján, amit Bolgáriában történt, ez nem elegendő. Hogyha ezt a bolgár százalékat összehasonlítja a többi országgal, és a legutóbbi adatok október 1 és ezek azt sugalják, hogy a kohéziós alapokat illetően mi utolsók vagyunk. És nem hiszem, hogy egy évvel ezelőtt ez ilyen alacsony volt de hát Bulgária nevében ön mindezt a bátorítást megérdemli. Jó, hogyha az administratív kapacitást kiépítjük, amennyire lehetséges, akkor a saját bolgár tapasztalat, hát a szakembereinkre kellene támaszkodni. Köszönöm szépen. Elnök asszony, miniszter úr, kedves kollégák! Előadása során többször említette, hogy a kohéziós politika E a tagállamok számára, és különösen Bulgária számára valós lehetőségeket lehet. De Európa számára is nagyon fontos, hogy a kohéziós politikátnak valóban e, értéket adjunk, a polgárok e, szemében valamit jelentsenek. Ezért szeretném tudni, hogy milyen lépéseket tesznek, milyen eszközöket vetnek be azért, hogy a bolgár állampolgárok tudják, megtudják, hogy e, Európa segítségével történnek ezek, tehát az infrastruktúra építés, a munkahelyteremtés az önök e, országában. És hogy megismerjék, hogy hogyan e, szerepel Európa Bulgáriában a kohéziós politika keretében. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Mielőtt megkérem a miniszter urat, hogy válaszoljon, szeretném Renalda Magnetnek is szót adni, aki az Európai Bizottság régió főigazgatóságában Bulgáriáért felelős. Köszönöm szépen. Megpróbálok röviden hozzászólni. Először is el kell mondanom, hogy Pleneliev miniszter úr személyében a legtehetségesebb és leginkább elkötelezett európai alapok iránt elkötelezett minisztert látják. Ez pedig nagyon jó. A másik jó hír pedig az, hogy a e, regionális operatív fejlesztési alap nagyon jól működik. Ez a legjobban működő, leggyorsabban működő e, e, az kötelezettségvállalások és kifizetéseket is jelent. A rossz hír az, hogy csak egy százalékát fizetjük ki a kohéziós alapoknak, amely a közlekedés szempontjából azt jelenti, hogy Bulgária egy millió eurót kell, hogy naponta fizessen, hogy felhasználja ezt a pénzt. Tehát a számunkra jó hír az, hogy a kormányt és a miniszterek azok szakértői vizsgálatokat folytatnak a helyzet értékelésében, és a kommunikáció és az áttekinthetőség az világos, tehát növekedett ennek a rendszernek az átláthatósága de számunkra továbbra is a kohéziós politikában vannak problémák, és, és a nagy jövőbeli projekteket illetően talán nem ez az időszak a legkockázatosabb, de az következő időszak elején nagyok a kockázatok, mert nincsenek még készen a projektek a következő időszakra. Tudjuk, hogy a kormány és a minisztereknek megvan erre a terve, dolgoznak ezen, de most a kérdés az, hogy ez a rendszer hogy tud majd eredményeket hozni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a miniszter úré a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. a fenntartható turizmus fejlesztés Bulgária számára nagyon fontos. A bolgárok a turisták számát emelték idén, ez egy jó hír. A rossz hír az, hogy ugyanakkor a bevételek az kevesebb volt. Tehát ez egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kell. Tehát kit akarunk megcélozni, hogy kik jöjjenek el Bulgáriába. A miénk az ötödik leggazdagabb ország történelmi emlékműkéből. Mi az egyik legöregebb, legidős, legnagy, régebbi nemzetállam vagyunk Európában. A nagyon sok kultúrának a keresztútján vagyunk a trákok és mások voltak itt. Nos, tehát új, fenntartható stratégián dolgozunk, amelyel egy külön bizottság foglalkozik Bulgáriában. Tehát számunkra nagyon fontos a turizmus. A az operatív eh, regionális fejlesztési programban 150 milliót különítettünk el a turizmusra. A turizmus azért is nagyon fontos, mert munkahelyeket és eh, teremt és eh, életminőségen javít bizonyos régiókban. Olyan régiókban, amelyekből elköltözött volna a lakosság. És szükség van mindehez infrastruktúra, hogy ezeket a régiókat összekössük, és hogy, hogy a trák sírokat két órán belül elérhessék az ember, emberek. 8 ezer trák emlékművünk van, nem múzeumokban, csak valahol ott fekszenek. Tehát rövidre fogva, van erre pénz, de mi nagyra tettük a lécet, és közös turisztikai terméket szeretnénk el, előállítani, a kultúra, a bor, mindezek benne lenne. Genau, wie, wie unsere Partnerländer am Donau das äh, Tulajdonképpen a Duna bizonyos mértékben nincs kihasználva. Ennek a folyónak a kapacitása kevesebb, mint 8000-ben van kihasználva, pedig ez egy nagy esély lenne, és ezt közösen ki kell, hogy használjuk. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az átláthatóság kapcsán nagyon sok mindent tehetünk, de egy dologról biztosítatom önöket, hogy nincsen semmilyen bújtatott dokumentum, elrejtett dokumentum bármilyen fiókban. Ilyen nem létezik. A kohéziós politika jövője nyilvánvalóan számukra prioritást jelent. Bulgária mindig is a keresztútja volt a különböző utaknak, és nem tudja, hogy a, nem tudom, hogy ismerik-e, hogy öt, út közül, öt romai út közül kettő Bulgárián ment keresztül. Tehát elszigeteltek vagyunk, csak egy hídunk van, tehát növekednünk kell és kapcsolódnunk kell, különben a, a, a nagysebességű vasúthoz se tudunk kapcsolni. Nos, tehát az európai gazdaság termékeinek el kell jutni Bulgáriába is, és Ázsia és Európa közötti keresztútként nekünk ebben részt kell vennünk. Nos, a közlekedés, a szállítás, a környezet Bulgária számára fontos, de mi Eh, amikor az energiahatékonyságról beszélünk, akkor tudjuk, hogy mi vagyunk Európának a gondot okozó gyereke, és épp ezért eh, foglalkozni kell az energiahatékonysági kérdésekkel, és ehhez is szükség van pénzre. És az innováció és a növekedés is fontos, mert Bulgária a komputer, az információs technológia, az üzleti vállalkozások eh, kihelyezése szempontjából nagyon fontos. Az oktatási rendszerben is egy új eh, stratégián dolgozunk, hogy bevegyük az információs kommunikációs technológiát. Beszélhetünk persze a prioritásokról, de egy dolog biztos, hogyha nem létezik a megfelelő infrastruktúra, eh, hogy szekapcsolódjunk, eh, hogy időt eh, nyerjünk, akkor nincsen növekedés. Jó, a kohéziós alapokat illeten az utolsók voltunk, és nem rejtegetjük azt a tényt, hogy most sem vagyunk túl magasan ezen a listán, tehát számunkra ez fontos, megvan a tervünk, és 2011-ben nem leszünk az utolsók. Tehát nagyon sok mindent kell tennünk még, de mint mondtam, hét új projekt is van a jövőt illetően, és 2011-ben ezeket el kell indítani, és reméljük, hogy aztán nem leszünk az utolsók. A regionális fejlesztési operatív programban már nem vagyunk utolsók, átlagot, az átlag között vagyunk, és magasra tettük a lécet. Nagyon szépen köszönöm az Európai Bizottságnak a munkát, ugyanis segít, és velünk van, és ezért, ezért nagyon hálásak vagyunk nincsen elegendő projekt, tudjuk, de a jövőt illetően vannak ilyen terveink, és foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A rossz hírben mégiscsak van jó hír, hogy a három fontos projekt, például az, amely Szerbiát Romániával, a Fekete-tengeri kikötőkkel összeköti ez az út, az 1,5 milliárd. Tehát kés, 2013-ra készen állunk arra, hogy ezt a projektet elindítsuk. Tehát látják majd a következő három évben az eredményeket. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogyha túl sokat beszéltem. Köszönjük szépen, miniszter úr. Azt hiszem, hogy minden kollégám nevében egy mondatát szeretném kiemelni, hogy igen, vannak problémák, de van rá tervünk. De majd még számon kérjük öntől ezt, hogy hogyan megy eznek a tervnek a megvalósítása. Nagyon szépen köszönjük az előadását, és hogy ilyen őszintén beszélt, és hogy megosztotta velünk a problémáikat és a tervéket, és reméljük, hogy Bulgária jó partner lesz számunkra a jövendő kohéziós politika kialakításában. Köszönjük. Now, dear colleagues, we are moving immediately to the... Kedves kollégák, jön a következő napirendi pont azonnal. Ez pedig egy nyilvános meghallgatás az innovációról, a KKV-kről és a kohéziás politikáról. És szeretném megkérni azokat, akiknek el kell menni, hogy ez csöndben tegyék, és ne beszélgessenek az ülés alatt. Szeretnék annyit mondani, hogy azért terveztük ezt a meghallgatást, mert szeretnénk felkészülni a következő időszakra, és új ötleteket várunk. És ezért hívtunk meg szakértőket, és szeretném az első szakértővel kezdeni, ez pedig A régió főigazgatóságból az innovációval foglalkozó szakértő, ez pedig John Walsh, aki 10 percet kap, és aztán majd eszmecserét folytatunk öni a szó. Dear uh, Madam President, uh, dear Honor... Elnök asszony, kedves képviselők, hölgyeim és odaim, nagyon köszönöm ezt a meghívást. Nagy örömmel nyitom meg ezt a vitát. Nagyon fontos, hogy az innovációról és a KKV-kről beszéljünk. A vita megnyitásakor szeretnék egy képet adni önöknek arról, hogy Európában milyen támogatást kapnak a KKV-k jelenleg, tehát az Európai Unió területén hogyan támogatja a kohéziós politika a KKV-kat. Hoztam néhány diát, szerintem mindenkinek megvannak ezek a diák, a dossziéjában. Az üzleti támogatás nagyon fontos pillére volt a kohéziós alapoknak. A regionális fejlesztési alapban, a szociális alapban, a kohéziós alapban voltak elérhető pénzek. És a kis és középvállalkozásokra nagy figyelmet fordítottunk. Az utólagos értékelés azt mutatja, amelyet az előző időszakról végeztünk, hogy a 83% az ilyen típusú támogatásoknak a KKV-kat célozta meg. Több mint egy millió új álláshelyet támogattunk, és a termelékenység növelését ezekben a társaságokban, szerte az Európai Uniós tagállamokban. Itt látható az első dia, amely arra emlékeztet minket, hogy a kohéziós politika tulajdonképpen összpontosul Hát természetesen a konvergencia régiókban, de ez a koncentráció befolyásolja az üzleti támogatás úgymond relatív súlyát, és azt is, hogy milyen prioritásokat választanak a tagállamok, legyen az nemzeti szinten vagy regionális szinten, tehát ez a tagállamok választásától függ. A következő dián csak néhány számadatot szerepeltettem. 25% az innovációra megy, tehát a kohéziós politikából ez egy átfogó célkitűzés. Mit jelent ez lefordítva euróra? 86 milliárd eurós összeg. Majdnem 55 milliárd euró eurót fordítunk a vállalkozások támogatására, de ez nem mind innovatív, nem teljesen innovatív támogatás, megnézhetik majd a kategóriákat, és körülbelül 45 milliárd euró esik bele az átfogó innovációs kategóriába, tehát a 25%-ba, ami pedig a vállalkozásokra fordított 55 milliárd eurót illeti, tudjuk, hogy 27 milliárd euró, vagy legalábbis ennek a fele kizárólag a KKV-kat célozza. Látható ezen a grafikonon, hogy narancsárgával, hogy ez az innováció és a technológia célja, az öko újításokat szerte Európában de ezen kívül az információs és kommunikációs technológiát is támogatjuk, illetve az újonnan induló vállalkozásokat támogatjuk, itt a szociális alap is kulcsfontosságú szerepet játszik. Ezt a kategóriát természetesen a szociális alap uralja. De oda kell figyelni, ne adjuk össze ezeket a számadatokat, mert ezek részhalmazok, ahogy én elsoroltam tehát a 86 részhalmaza az 55 milliárd, és annak a részhalmaza a 27 milliárd. Nem minden tartozik az innováció alá természetesen, de ezek a kategóriák mondjuk azt, hogy a finanszírozás nem konkrét formái, tehát bizonyos hitelek, bizonyos beruházások. Nem feltétlenül tudjuk minden esetben elmondani, hogy az innováció kategóriájába tartoznának. A következő diával kapcsolatban Röviden szólnék az innovációs beruházások jellegzetességeiről. Ugye mondtam, hogy 25%-ról van szó. Most véglegesítjük az összefoglaló jelentésünket, amelyben az innovációs tevékenységeket fogla, vizsgáltuk, és itt azt láttuk, hogy három fő módja van annak, ahogy ezek a programok az innovációt támogatják. Az első az az, hogy az innováció barát környezetet támogatjuk, ennek majd a KKV-kkal kapcsolatban mondok egy, erre majd mondok egy példát, a következő pedig, hogy a tagállamok, a régiók támogatják az alkalmazott kutatást. Ez rendkívül fontos a kohéziós politikában, mert itt az alapkutatásokat nem támogatják, hanem a kereskedelmi felhasználást támogatják. És végül pedig a harmadik fontos terület az a tudástranszfer, az úgynevezett innovációs pólusok vagy klaszterek támogatása. És ezek több tagállamban is megtalálhatók, de bizonyos típusú támogatás mondjuk egy-két tagállamra jellemző, mondjuk a kompetencia régiókra, a versenyképességi régiókra, vagy pedig az innovációs régiókra. És ez ismét jól mutatja azt, hogy eléggé változatos az, hogy hol milyen intézkedéseket alkalmazunk, hol mi itt lehet kihasználni. Az utolsó két alapont ezen a dián, én nem tudom elolvasni őket ilyen messziről, úgyhogy azt kérném, hogy önök olvassák el a dossziéjükból. A lényeg az az, hogy két általános tendenciát lehet megfigyelni. Az egyik az az, hogy a kutatásfejlesztési kapacitásra összpontosítunk, az innovációs pólusokon, a kiválóságot, a szakosodást, és a tudás tapasztalatok felhalmozását támogatjuk. A másik általános tendencia vagy megközelítés az az, hogy minél több KKV-t vonjunk be az innovációba, minél többféle típusú kisvállalkozást, és természetesen ennek megfelelően adaptáljuk a támogató szolgáltatásokat és próbáljunk meg egy tudásalapú gazdaság felé elmozdulni általános értelemben. Tehát nem feltétlenül itt konkrétan a technológiára kell összpontosítani, hanem a folyamatokra, a tervezésre is. A következő dián néhány példát szerettem volna bemutatni. Ezek tulajdonképpen itt az a hat kategória látható, amely a legfontosabb. Az első kettő a vállalkozásbarát környezethez kapcsolódik, tehát az információs technológiai szolgáltatások támogatása, illetve egyéb olyan intézkedések támogatása, amelynek eredményeképpen a KKV-k jobban hozzá tudnak férni, jobban fel tudják használni az információs technológiát. Aztán következik még három kategória, amely inkább a technológiához kapcsolódik, például az öko, innováció és más technológiák, illetve a kutatási eredményekhez való hozzáférés támogatása a kis és középvállalkozások esetén, és végül pedig az utolsó kategória, ahol két főcím található, ugye ez a tudásalapú gazdaság, hogyha tetszik. Ez az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozása alá tartozik, tehát a technológia transfer, az együttműködési hálózatok, illetve a magánvállalkozók és az induló vállalkozások támogatása. Itt lehet látni hogy kb. 7-8 milliárdos összegről van szó. A következő dián csak azt szerettem volna kiemelni, hogy eh, Európa szerte más a támogatás felhasználása, ennek a felhasználásnak az intenzitása. Különösképpen igaz ez az RDF-re és a szociális alapokra, már ha a KKV-k támogatását nézzük. Nézzék meg a legutolsó három oszlopot a dia jobb szélén. Itt lehet látni, hogy mekkora különbség van az EU15, az EU12 és 27 között. Tehát itt az EU15-ökben kb. 11%-on áll a kkv támogatása, tehát az összes finanszírozásnak a 11%-a megy el erre, hogyha az EU12-ket nézzük, akkor itt viszont éppen, hogy 5% fölött vagyunk. De mi a magyarázata? Nem kell nagyon komoly magyarázatot keresni erre. Hát nyilván az új tagállamok szinte mindegyike konvergencia régió, és nagyon nagy pénzeket fordítanak az infrastruktúra kiépítésére. Tehát mielőtt az 5%-os üzleti támogatás mögött nagyon jelentős összeg egyébként a korábbi üzleti támogatási tevékenységekkel összehasonlítva ezekben a tagállamokban. De lehet látni, hogy a régi tagállamok között is nagy a változatosság, tehát másképpen használják fel más típusú az üzleti támogatást, és persze a változást a hat kategória alapján is láthatjuk, amit az előbb mutattam be az előző dián. Hadd szóljak néhány szót a stratégiai jelentésről is hogyha az előrehaladásról szeretnének még további információkat kapni, akkor érdemes ezt elolvasni. Általában olyan 23%-os a projektek kiválasztás, az 2009 végi adat, és március 2010 márciusából származik ez a jelentés, a bizottsági jelentés, ahol megtalálható az információ, de a honlapunkon is elérik a friss adatokat. Amire felfigyeltünk azonban az az volt, hogy a másfajta üzleti támogatás, ami nem a, a, a, függ a társaságok méretétől, tehát a másik 28 milliárd euró, az 37%-os projekt kiválasztási szinten áll. Hogy mi lehet ennek az oka? Hát szerintünk az innovatív intézkedésekre lassan reagálnak a KKV, különösképpen a válság idején. És az is igaz, mondhatjuk úgy, hogy általánosabb formái léteznek a pénzügyi támogatásnak, tehát van olyan támogatás, ami nem függ a vállalkozások méretétől. Tehát lehet látni itt a különbséget, tehát az innovációs támogatások esetében a KKV-k célzó innovációs támogatások szintje eltér a másik típusú támogatástól, amely független a vállalkozások méretétől. Az utolsó és itt egy kicsit rek- reklámoztam is magunkat, elnéz- elnézést kérek elnök asszony, de hadd reklámozzam magunkat. A bizottság nemrég adott ki egy kiadványt az innovációs inkubátorokról. Ez egy nagyon fontos európai hálózat és ez a hálózat biztosítja az innovációs támogatást a KKV-knak. Ezt a tájékoztatót bárki megkaphatja, nagyon szívesen biztosítjuk, de még itt a linket is megtalálják a dián, tehát elérhető az interneten ez a tájékoztató. Nagyon széles körű vállalkozási támogatást nyújtunk. Itt a második linket nézzék, az adatbázisban több mint 50 támogatási formát találnak majd meg tehát ez a valamennyi tevékenységet magában foglal, amelyet támogatunk. Hogyha remélem, hogy önöknek hasznos információ lesz, remélem, hogy ez a bevezető hasznos volt önöknek, és várom szeretettel a vitát. Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a háttér információkat, most pedig rátérünk a következő felszólalónkra. Köszönjük szépen, elnök asszony. Kedves képviselők, ha megengedik, akkor csak egy részére koncertálnék a KKV-knek, amiket nem nagyon ismernek a közösségi szinten, ezek a mikro és a mini vállalkozások. Az első dián szeretnék emlékeztetni arra, hogy 92% a mikro és mini vállalkozás. Nos, akkor mit tettünk innováció területén ezeknél a vállalkozásoknál? Ez egy folytatólagos innováció, amelyet a kereslet e, irányít, tehát a fogyasztóknak az igényei, akik szeretnék, hogy innováljunk. Ez minden e, e, területen folytatódik, mindegy, hogy piac vagy más. Nagyon függ attól, hogy milyen munkakörülmények vannak, és milyen vállalati vezetés. Vannak olyan kis KKV-k, akik a high-tech területén fektetnek be, ruháznak be. Azt mondhatjuk, és ezt sokan hallottam, hogy a mikrovállalkozások nem tudnak a biotechnológia területén innoválni, pedig e, a nanotechnológiában, a kommunikációs technológiában, a e, e, légi közlekedési technológiákban, stb. mind megtaláljuk őket, tehát ilyen mikrovállalkozásokat. Egy idő óta találunk ilyen mikrovállalkozásokat az energiaágazatban és a, a, a kogeneráció területén is. Két jellemzője az, hogy ők nagyon fontos a, a szerepet játszanak az energia terjesztésében. Ugyanis a közvetlen kapcsolatuk a fogyasztókkal lehetővé teszi, hogy az új innovációkat terjesszék a, a fogyasztók közelében. A, és alkalmazzák ezeket az innovációkat a piacra és az igényekre. Egy másik fontos az, hogy ők kezdeményeznek, és pedig megtaláljuk őket az innováció minden területén. Mindez, hogy ez a magas szintű iparterületén van-e, vagy máshol. Tehát a, a környezetbarát gazdaság is nagyon fontos elsősorban az építkezés, az épületek, az energiakezelés területén megtaláljuk ez, őket, tehát azokat az innovációkat, amelyeket ezek a KKV-k végeznek. Aztán a területi paktumokat illetően a szociális kohézió fenntartásában fontos szerepet játszanak. A kis és mikro vállalkozások, amelyek innoválnak, azok nem a nagy városokban vannak csak, hanem mindenütt, mind a vidéki területeken, mind a hátrányos helyzetű régiókban. És vannak olyan vállalkozások, amelyek nagy, inno, nagy innovátorok, még a hegyi vidékeken is, hegyes vidékeken is, ugyanis ezek a vállalkozások számára az innováció azt jelenti, hogy új munkahelyeket teremthetnek, méghozzá stabil munkahelyeket. A harmadik jellemző az a finanszírozás. Itt a különböző finanszírozási módokat soroltam itt fel, és láthatjuk, hogy a saját alapok azok dominálnak, a banki finanszírozás eléggé alacsony, és az európai alapok is nem annyira magasak, részvétele sem annyira magas. Ezeket ki kell egészíteni regionális támogatásokkal, és elsősorban ezeken a regionális csatornákon keresztül veszik igénybe az európai összegeket. És aztán a különböző nyomonkövetés és segítségnyújtási szervezetek segítik őket, és hogyha ezek nem, ezek a közvetítő szervezetek nem köz, segítenek nekik, akkor nem tudják ezeket igénybe venni. Nos, a problémákat tekintve nincsen gazdasági statisztikai elemzés sem európai, sem tagállami szinten a kis és a közepes vállalk, mikrovállalkozásokat illetően az innovációban pedig ők 92-95 százalékban vesznek részt. Aztán a politikai kérdések, ugyanis ezek gyorsan növekedek, de elfelejtik azt, hogy az innovációk, amelyek jelenleg folynak, az az innovatív KKV-knek fontos. A 2008-as tanács azt kérte, hogy a KKV-k számára nyissuk meg az innovációt, számára, KKV-k számára. A harmadik fontos tényező az, hogy az innovátorok a KKV-kben és a a, a európai szinten 5%-kal rendelkeznek, 5%-ban rendelkeznek innovációs kapacitással. Tehát körülbelül 1 millió vállalkozás van, amely innovációkat tesz, de mivel nem finanszírozzák őket, nem segítik őket, nem tájékoztatják őket, nem teszik meg azt a lépést, hogy segítséget kérjenek abban, hogy az innovációkat megvalósíthassák. Az utolsó probléma, ez az innovációs kultúra hiánya. Gyakran a hatóságok nem igazán tudják, hogy milyen innovációs szerepet játszhatnak ezek a kis és mikrovállalkozások. A médiáról nem fogok beszélni, hiszen azok a nagy nagy vállalkozásokról, cégekről beszélnek, és a kis KKV-król nem az innováció területén. Aztán ezek a vállalkozások a tanúsítás területén hátrányal találkoznak, nem tudnak a piachoz hozzáférni, ugyanis nehéz számokra hogy tanúsítványokat megszerezhessenek, tehát szabadalmakat szerezhethessenek meg az innovációs termékükre. Aztán nézzük a kohéziós politikának a szerepét. A regióknak a szerepe lényeges, és azt hisszük, hogy több mint 90%-a a regiók, régióknak a KKV-kon keresztül innovál és a régióknak ez a fajta fellépése az, hogy rétlehoztak innovációs pólusokat, klasztereket, aztán a második pedig hogy nagyon jelentős kísérő programokat hoztak részre, tehát olyan intézkedéseket, amelyekkel felfedik eh, a vállalkozásoknak az innovációs kapacitását. Aztán segítenek a szabadalmak eh, eh, elérésében, és említettem korábban a tanúsítások segítését, ez egy nagyon fontos segítség. Aztán a régióknak a további közbelépését illetően a partneri kapcsolatok kialakítása, a kisvállalkozások, az egyetemek és a különböző illetékességi központok között. Aztán képzen, képeznek az innovációra, és konkrét finanszírozást adnak maguk a régiók, és vannak kockázati tőke alapok, aztán bankgaranciák a KKV-k szintjén. Nos, milyen problémákkal találkozunk itt? még nem sikerült azonosítani közösségi vagy tagállami szinten azokat a régiókat, amelyek innovatív disztribúciós szerepet játszanak a KKV-k számára. Itt a mutatókra, a közösségi mutatókra utalnék, és van három mutató, amely a KKV-kkal foglalkozik, ahol több mint tíz alkalmazott van és ott vizsgálják meg, hogy mi történik. A második probléma ezekkel a mutatókkal az, hogy az emberi erőforrásokra koncentrálnak, itt egyetemi szintű ismeretekről van szó, pedig nem beszélünk olyan szakismeretekről, amelyek ezt az innovációt segítenék. Nagyon sok szakember, nagyon sok vállalkozó magas szintű képzettséggel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy saját maguk is innovatorokká váljanak. És erre semmiféle mutató nem e, e, mutat rá. E, nos, nem elemezzük az strukturális alapok hatását sem. Nagyjából 1-2-3 százaléka a kisvállalkozóknak igénybe veszi a strukturális alapokat. Aztán a következő probléma az, hogy a különböző költségvetési sorokat összekeverik, tehát nincsen szinergia a különböző programok között, az európai, a OECD, regionális, különböző szintű programok között. És egy KKV ezekben elvész ezen források között elvész. Tehát általánosokban, amikor innovációs eh, közdeményezések vannak, akkor a legközelebbi programhoz, eh, partnerhez, tehát a régióhoz foglalkoznak. És aztán végül pedig az irányításnak a realitása az, hogy nem elegendő az együttműködés eh, a vállalkozások és a politikai döntéshozók között. Kérem a következő díjat, ez az utolsó. Nos, akkor mik a 2013 utáni perspektívák? Egyszerítés, hogy egyszerűsítsek, van egy kulcs szélkitűzés, ez pedig, hogy kihasználjuk az innovációs lehetőségét a KKV-knek. Tehát használjuk fel az összes lehetőséget, segítsük, tanácsokat adjunk, és így alakítsuk ki az ő bevonásukat. Az európai politikák nem teszik lehetővé, hogy teljesen, hogy ezt lehetővé tegyük, elsősorban a high-tech vállalkozásokra koncentrálunk. Nos, ugyanakkor mégiscsak lehetséges több eszköz. Nyolc krealitást hozunk, sorolunk itt fel, nyolc prioritást sorolunk itt fel, és pedig, hogy egy valós, egy reál politikát hozunk létre az innováció területén Európában a KKV-k, tehát a kis és mikrovállalkozások számára. Tehát nagyon fontos, hogy az európai innovációs politikát kommunikáljuk, és ne zárjuk ki eh, az olyan vállalkozásokat, akik nem tartoznak ebbe bele. A második eh, pedig a közvetítő eh, szervezetek segítségét vegyük igénybe, mert ha ezt nem tesszük, akkor az innovátoroknak a csoportját kizárjuk. Aztán az összehangolás nagyon fontos. A, az állami gazdasági és társadalmi és a politikai döntéshozók között. A következő prioritás az, hogy összehangoljuk és adaptáljuk a pénzeszközöket. Nagyon fontos, hogy a világosabbá tegyük a pénzügyi eszközeket, és ezzel megkönnyítsük a, ezen vállalkozásoknak a hozzáférését. Az ötödik, ez pedig, hogy legyen egy európai kampány arra, hogy ezeket az úgynevezett alvó innovációs központokat felfedjük. A következő az, hogy szükség van egy kommunikációs információs kampányra, a régiók ugyanis saját maguk nem ismerik egymást munkáját. Én több régióban kérdezősködtem, és tudják, hogy 200, és nem tudják, hogy 200 kilométerre tőlük mit is csinálnak. Másik pedig, hogy képezni kell az embereket az innovációs kultúrákra, mind a vállalkozókat, mind a, a politikai döntéshozókat, és végül pedig számunkra a legfontosabb az, hogy a, a bevezetendő politikágok nem hathatnak akkor, hogyha nem egyszerűsítjük, nem egyszerűsítjük az európai programokhoz való hozzáférést, elsősorban a strukturális alapokhoz. 105 alulról kezdeményező javaslat van azért, hogy, hogy egyszerűsítsük ezt a folyamatot nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és rendelkezésükre állok a kérdések számára. Thank you. Köszönöm szépen az előadás, előadását. Most pedig rátérünk Paul Neiskensre, aki Nyugat-Brabantból érkezett. a a szó, tessék. Köszönöm szépen a meghívást. A regionális fejlesztési ügynökségnek, a Revinnek vagyok a, az igazgatója, mi egy állami KFT vagyunk, és tömörítjük magunkban az ipari közösség tagjait is emellett, tehát kétfajta csoportomról itt. A célunk az az, hogy hozzájáruljunk a régiónk gazdasági fellendítéséhez. Két módon tesszük ezt illetve három módon tesszük ezt meg. Először is támogatjuk a KKV-kat, ez az első. A második feladatunk az az, hogy megpróbálunk új befektetőket csalogatni a területünkre. A harmadik feladat pedig az, azt, és ez, körül, ez kötődik a mai elő, ö, témánkhoz, megpróbáljuk erősíteni a gazdasági struktúráját ennek a régiónak. Ezen a dián lehet látni, hogy a világ kezd átalakulni, és ez kihat a régiónkra is. Új megközelítést alkalmazunk, egy ökorendszer dolgozunk az innovációk számára. Következő dián láthatják a régiónk elhelyezkedését Hollandiában. Rotterdam és Antwerpen között helyezkedünk el délen, és ez a gazdasági fejlődéshez már egy irányt ad, azt az irányt, amelyet ma ö, követünk. Az átalakítás, amelyen szemmel kell néznünk, az az, hogy a hagyományos ipar és a mezőgazdaság egyre inkább csökkenő szerepet tudhat magáévá, és egyre inkább az irodák száma nő, illetve az európai szétosztási rendszerek, központok nőnek. Pontosan azért, mert két nagy kikötő Rotterdam és Antwerpen között helyezkedünk el. Nincsenek nagy vállalatok, nagy irodák a térségünkben, és műszaki egyetem sincs a környéken. Tehát lehet látni azt, hogy egy átlagos régió a miénk. Erre emlékezni kell. Azért, mert a régiónkban az elmúlt négy évben egy speciális megközelítést alkalmaztunk a vidékfejlesztésre három fő célkitűzést szabtunk meg. A szektoraink nagyon fontosak a régiónkban, ezért fenn kell tartani ezeket a szektorok, szektorunkat, például a part, de van egy bioalapú gazdaság is, ez nagyon gyorsan növekszik a régiónkban, és a logisztika is rendkívül fontos. Ez az a három terület, amelyre fókuszálunk. Hollandiában egy új politikát alkalmazunk 2006 óta, és ezt eh, a csúcsok a deltában nevet adtuk, Pixin a delta, és a holland kormány hat régióra osztotta fel az országot, és Délnyugat-Hollandia hat régió egyike. Pénzt eh, adtak erre nem csak a kormány, nem csak a nemzeti kormány, hanem a helyi hatóságok is, és ezt támogatja az EU is a kohéziós alapokból. Milyennek, milyennek az elmúlt négy év politikájának az eredménye? 592 millió eurót adtunk az ilyenfajta politikákra. Ennek az eredménye az az lett, hogy az vállalatok és a oktatási rendszer 1,2 milliárd eurót kaphatott ezen politikák által. Tehát láthatják, hogy mi az eredmény ennek nemzeti szinten. Ebben az évben fogjuk értékelni a politikát, és nemzeti szinten már lehet látni azt, hogy az eredmények nagyon jók. Nagyon jól működik ez az új megközelítés. Új termékek és szolgáltatások keletkeztek ezáltal, új beruházások jöttek létre, és jobb lett a szakképzés is. Tehát ezek a nemzeti szintű eredmények. Most szeretném, hogyha megnéznénk, az, hogy a délnyugat-hollandia szintjén ez mit jelentett. Itt négy fő célkötőzés volt, az egyik az az volt, hogy a logisztika megvalósuljon. Ezt az eredményt az elmúlt négy évben sikerült elérnünk. Az egyik eredmény az az volt, hogy nálunk van a Dinalog nevű intézet, amely a logisztikával foglalkozik, ez meggyorsíthatja a képzést is, a speciális képzést. A fejlesztési ügynökségként számos projektben részt veszünk, összesen 49 vállalat, logisztikai vállalat vesz ebben létre, és főként ezek kisvállalkozások. Ezek a projektek innovációs projektek, ez a céljuk. A következő dia látható. A második fő célkötözésünk a fenntartás volt. Ennek kapcsán már létrehoztunk egy oktatási pillért, a középfokú szakért, szakképzési szinttől egészen az egyetemi szintig, tehát eh, van egy eh, oktatási pillér a fenntartásra. 11 eh, projekt jött létre, 223 vállalat, főként KKV részvételével. A vállalatok egy saját márkát is létrehoztak, ez a World Class Maintenance nevet viseli. Az utolsó szektor a bio alapú gazdaság, itt 7 projekt van 58 vállalat részvételével, és a többségük ezeknek is KKV. Ezen kiinduló pontból nézzük a következő négy év irányába. Azt láthattuk eddig, hogy a régió a saját stratégiai programját dolgozta ki az elkövetkező négy évre, és azt szeretnénk, hogy tovább vetessünk be ebbe a három fő célkötözésünkbe, sokkal versenyképesebbé szeretnék válni, és eh, az is fontos, hogy a vállalatok itt maradjanak, ne tűnjenek el, ne csökkenjenek. Azért, mert a világgazdaságban esetleg gondok vannak. Másik nagyon fontos célkötőzés az az, hogy eh, a szakképzett eh, dolgozók itt maradjanak a régióban. Ez az elkövetkező négy évre a célkötőzésünk a három fő célkötözésünk mellett. Amit szeretnénk elérni a régiós szinten az az, hogy csúcsintézmények jöjjenek létre ezen három fő célkötözésre. Ez azt jelenti, hogy legyenek egyetemi kampuszok, vállalatok, kutató cégek, és szeretnénk egy ilyen úgynevezett inkubátorokat elérni ezen szektorok számára. Ezen kívül a három szektor számára három új oktatási pillért szeretnék létrehozni. Ez azt jelenti, hogy már képes leszünk arra, hogy új beruházásokat tegyünk e három fő célkitűzés területén. Tehát ez felerősítheti a fő célkitűzéseink politikáját. A következő dián lehet látni azt, hogy mit akarunk elérni az következő négy évben, tehát hogy legyen egy ellátási lánc kampusz Brédában, plusz egy oktatási pillér, amit már említettem. Ezen kívül szeretnénk egy World Class Maintenance intézetet létrehozni Hollandi, ö, Brédában. Ezen kívül szeretnénk egy külön kampuszt, ahol a repülőgép ö, pekkel foglalkoznának, és ezen kívül szeretnénk egy bioalapú gazdasággal foglalkozó központot létrehozni. Bergen, Bergen a Zoomban pedig szeretnénk létrehozni egy zöld vegyiparral foglalkozó kampuszt. Tehát szeretnénk minden mellett még ezer új munkahelyet is teremteni ezen három fő célkötőzésünk szektorában. Amire szeretnék rámutatni a mai napon, hogy ez egy átlagos régió a miénk, és lehetőség volt arra, hogy együttműködve a vállalatokkal, az oktatási rendszerekkel és a kormányzattal, az állammal, ezáltal növeltük az innovációt. Tényleg meglepőek az eredmények, megdöbbentőek, plusz erőt adott ez a regionális versenyképességnek. Utolsó diaként pedig felsoroltam néhány olyan gondolatot, amelyen tovább lehetné gondolkodni. Az első ilyen gondolat az az, hogy ha ezt a fajta megközelítést alkalmazzuk, hogy kiemelünk bizonyos szektorokat, akkor el kell mozdulni a stratégiai regionális megközelítés irányába. Ez egy másfajta módja a vállalkozások támogatásának. A második gondolat az az, hogy figyelembe kell venni a regionális megközelítés kapcsán, hogy az első négy évben erős kormányzati támogatásra van szükség, mert különben nem fog ez sehogy sem működni. A harmadik gondolat az az, hogy a vállalatok közötti együttműködés, illetve a oktatási központok közötti együttműködéshez pénzre van szükség, hogy létrejöjjön ez az együttműködés. A legtöbb esetben azt láttam, hogy a politikusok ezt nem veszik észre, a politikai döntéshozók nem veszik ezt észre. Az együttműködés nem fog magától elindulni, ebbe energiát, illetve pénzt kell befektetni, és akkor lehet ezeket az eredményeket elérni. Utolsó pont, amit szeretnék megmutatni önöknek, az a szektorokon átnyúló megközelítés. A régiónkban azt láthattuk, hogy a vállalatok olyan hálózatot hoznak létre, amelyek főként a saját láncolatukat szolgálják. Hogyha megnézzük az innováció pontját, a leginnovatívabb eredmények, amelyeket elértünk, azok a szektorokon átnyúló megközelítéssel jöttek létre. Együttműködtünk a repülőgép iparral, illetve az autóiparral, és az, hogy eh, eh, megosztottuk a tapasztalatokat, ezek óriási eredmények eh, vezettek. Három évről egy évre sikerült a fejlesztési időt lecsökkenteni, ez volt egy eredmény például, és sokkal nyereségesebbé vált ez. Erre is gondolni kell, amikor majd a kohéziós alapok következő fázisát kezdjük meg. Köszönöm szépen! The... Köszönöm szépen, és harmadik előadónknak adom meg a szót, Aida Katana asszony, aki az Európai Projekt Consulting programvezetője Romániából. Köszönöm szépen. Nos, szeretnék először általános megjegyzéseket tenni az adatokat illetően az előadásommal kapcsolatban. Sokat dolgoztam a helyi vagy regionális szinten Euró- Romániában, és nagyon sok együttműködési projektben vettem részt Romániával és Bulgáriával. Az előadásom erről a személyes tapasztalatról beszél. Eh, a bolgár miniszter azt mondta, hogy a Duna határ közöttünk, amely elválaszt bennünket. De Románia és Bulgária között létezik együttműködési projekt, és nagyon sok olyan projekt van, amelyeket úgy fogalmaztunk meg, hogy egyáltalán nem úgy látjuk a Dunát, mint egy elválasztó folyót. Másik megjegyzésem az, hogy a különböző mentalitások nehezen változnak meg a volt kommunista államokban, és fontos, hogy megváltozon ez a kultúra, hiszen csak akkor fogjuk tudni a kohéziós politikát megvalósítani. A következő diát kérem. Ahogy az e, e, egyik e, előző előadó mondta, nagyon sok kohéziós alapot felhasználtak Romániában, és volt szocialista országban, infrastruktúrális projektekre. Az innovációt ösztönözni kell, akkor is, hogyha nagy infrastruktúrális projektekre fordítják ezt a e, kohéziós alapból származó e, alapot. Hiszen minden projekt e, hozzáadott értéket jelent az innovációs projektekben, de jelenleg ezt nem látjuk a projektek kiértékelésében. Több módon is lehet segíteni az innovációt, mindenféle projekt számára, amely az európai finanszírozási feltételeknek megfelel. Figyelembe kell venni azt is, hogy a KKV-knak gyakran nincsen elegendő pénzük, hogy részt vegyenek ezekben a, a projektekben, ezért a helyi önkormányzatokat kell igénybe venniük. Egy olyan elemzésből indultam el, amely Romániával és Bulgáriával foglalkozik. Olyan ö, dokumentumokból indultam ki, amely az üzleti ö, környezetből indérul, mind állami, ö, magán és PPP-kkel kapcsolatosan megfigyeltem az adatokat, tudjuk, hogy a, az abszorpciós ráta nagyon alacsony ezekben az országokban. Ugyan, és azt gondolhatják, hogy nem érdekli az embereket, ugyanis kevés projektet nyújtottak be ezzel kapcsolatban, projektpályázatot inkább arról van szó, hogy kevés az információ arra, hogy ezeket a partneri kapcsolatokat kialakítsák, tehát akár a magán, akár az állami vállalkozások és az egyetemek között. A másik pedig az, hogy ez hiányzik a szakértelem, hogy ezeket a partneri kapcsolatokat létrehozza. A programozási időszak alatt nagyobb hangsúlyt kellene fektetni azon projektekre, amelyek a régiók valós igényeit tükrözik. Lehet, hogyha ezt tesszük, akkor könnyebben találjuk meg a szükséges finanszírozást vagy társfinanszírozást. Aztán figyelembe kell venni azt is, hogy ki a stratégiának a szerzője. A bolgár vagy a román közigazgatás is jelenthet ugyanis akadályt. Hogyha nincsen kötelező jellege annak, hogy őket bevonják a projektekbe. Tehát akkor nincsen elegendő ösztönző arra, hogy ők is foglalkozzanak ezekkel a projektekkel. Néhány példát is felhozok itt hogy milyen projektek voltak támogathatók ebben az időszakban. Mint mondtuk, Romániában nem használták fel elegendően ezeket az összegeket. Voltak projektek, de mégsem jutottak el a végkifejlethez. Miért? Mi volt ennek az aka? Ugyanis nem volt pénzügyi kapacitás a társfinanszírozásra. Tehát a finanszírozásnak azt a részét, amelyet a tagállamnak kellett volna állnia, az, azt nem tudták igénybe venni és így aztán nem sikerültek ezek a projektek. Tehát hangsúlyoznám épp azért, hogy több értéket kellene adni az innovációs lehetőségeinek ezeknek a projekteknek. Egy másik probléma az, hogy a KKV-k nehezen tudnak az egyetemi egyetemekkel és a helyi önkormányzatokkal, hatóságokkal partneri kapcsolatot kialakítani. Még akkor is, hogyha leírták azt, hogy a KKV-k pirultást élveznek ezekben a partneri kapcsolatokban, az egész eljárás túlságosan nehézkés nincsen ezeknek a kákeveknek hosszú távú vagy középtávú stratégiái. Tehát e, Épp ezért nem látják, hogy miben e, segíthetne egy egyetemmel vagy kutatóközponttal kialakítani egy partneri kapcsolatot, hiszen ez legalább egy öt éves távot igényel. De egy KKV számára ez nem elegendően gyors, épp ezért ez nem érdekli őket. Ezen kívül az egyetemi oktatók kutatók nehezen fogadják el, hogy magánvállalkozásokkal működjenek együtt. Hiszen úgy gondolják, hogy a kutatásnak inkább egyetemi célja van, nem pedig gyakorlati célja maguknak a kutatóknak kellene ráébredni arra, hogy, hogy a munkájuk az nem csak a tudomány érdekében állhat, hanem lehet annak gyakorlati célja is. Ezen kívül úgy látom, hogy bizonyos régiókban, mint például a Midlands az Egyesült Királyságban, azért volt sikeres, mert a KKV-k és az egyetemi akadémiai világ is együttműködött tehát ezt a példát talán követnünk kellene. A partneri kapcsolatoknak a kultúrája, az innovációnak a kultúrája szükséges lenne arra, hogy a kohéziós alapokat igénybe vegyük. Ezen az új dián bizonyos forró pontokat jelölök, tehát problémás pontokat a kohéziós alapok éle, igénybevételi életem. Először is a programozás, a program kialakítása a fontos. Kell egy referencia időszak, mert különben elszakadunk a realitásoktól hogyha nincsenek elérni, elérendő célkitűzések. Aztán a projekt kialakítása során, hogyha ennek a projektnek az innovációs lehetőségeit nem emeljük ki, akkor nehéz megállapítani, hogy végre lehet-e hajtani ezt a projektet. Aztán az értékelési szakaszban más módszert kellene használni. Tehát itt is a projekt innovációs lehetőségeit hangsúlyozni kellene. A következő diákban néhány példát adok a projekteknek a technikai és gazdasági e, értékelési hálózatára. Ez a 2007-2013-as regionális operatív programokra vonatkozik Romániában. A kritériumok között ott van az információs társadalom és az új technológiák, de láthatjuk, hogy a 100 pontból mi csak 6 pontot értünk el az innovációs potenciált illetően. Aztán van egy másik kritérium, e, a, projekt versenyképességet illeten, és itt csak kilenc pontot kaptunk egy projekt innovációs lehetőséget illeten. Végül pedig összefoglalásként, végkövetkeztetésként szeretnék rávilágítani néhány kérdésre. Szerintem egy programozási szakaszra szükség van, amely egy párbeszéd keretében történik az összes szereplő között és a projekt kedvezményezőtje között. Nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy milyen területen tudnak együttműködni a közhatóságokkal, a hatóságokkal és az egyetemekkel. Tehát ennek strukturált információnak kell lenni. Nagyon sok információt kell a kutatásról és az innovációról is biztosítani hogyha ezek az információk nincsenek meg, vagy nem megfelelő módon közölik őket, akkor ez akadály. Aztán több információs kampányra lenne szükség, a bulgár miniszter is mondta, hogy a vállalkozásoknak eh, szükség van módszertanra. Ez Romániára is érvényes. Ezen kívül úgy érzem, hogy ezeket a partneri kapcsolatokat ösztönözni kell eh, az innováció érdekében. Az, ugyanis eh, az innováció csak együttműködéssel valósítható meg az állami és a magánszektor között. Köszönöm. Thank you uh, very much, and our last speaker is Mr. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Helmut Jégernek, aki a Solvis társaság igazgatója. Ő lesz az utolsó előadónk. Kérem, javítson ki engem. Itt van a kutatásfejlesztési támogatások legmagasabb aránya, hogyha jól emlékszem. De javítson ki engem nyugodtan. Tisztelt a, elnök asszony, tisztelt képviselők, nagyon szépen köszönöm azt, hogy meghívtak, hogy eh, bemutatotta csak önöknek. Braunschweigban van a legnagyobb kutatási sűrűség, nagyon sok kutatóintézet található Braunschweigban és röviden szeretném bemutatni önöknek a cégünk történetét. 82-ben kezdtünk el foglalkozni a napenergiával. Először a medencék fűtéséhez kínáltunk napenergiát, utána a vízmelegítéshez, és 2002 óta már egy olyan épületet is, egy olyan gyártórészt is létrehoztunk, amelyet közös finanszírozásból hoztunk létre. Ezen kívül a tevékenységeink során számos kitutatást kaptunk, ezt nem szeretném mind elmondani önöknek, tehát kérem, hogy térjünk rá a következő diára. A termék portfólióimunkban főként a napelemek vannak, a fűtőelemek, illetve megfelelő szabályozó rendszerek, ezen kívül a családi házaknak, kórházaknak, illetve szállodaknak hozunk létre ilyenfajta rendszereket. A következő díján lehet látni, hogy a kisméretű gyártásból olyan technológiákat fejlesztettünk ki, amelyet már csúcs technológiának lehet tekinteni. Itt látható egy lézer fog, egy lézer lézerhegesztő berendezés, és ezzel a technológiával egy 30%-os piaci részesedést tudtunk elérni, főként a lapos nap elemek területén. Ehhez nem kell plusz fel, anyag, és alumíniumból, illetve részből használjuk fel ezeket a, az anyagokat. A célunk az az volt, hogy a napenergiát be lehessen építeni a fűtőrendszerekbe. Ez a mi innovációnk, amit az elmúlt 20 évben végrehajtottunk. Ez azt jelenti, hogy a fűtőrendszereknél mindig is a nap áll az előtérben, és hogyha nem elegendő a nap, akkor plusz energiát az olajból, a gázból, vagy a melegvíz pumpálásból nyerünk. Tehát ezzel próbáljuk lefedni az energia szükségletet. Ezzel az innovációval az elmúlt években nagyon sok díjat nyertünk. A Nemzetközi Energia Ügynökségen belül volt egy összehasonlítási teszt is, és a rendszerünk volt a leghatékonyabb, a legenergiahatékonyabb fűtési rendszer. Itt látható az utolsó ö, fázisa a cég fejlesztésének, ami a gyártóberendezést illeti. Ez egy automatikus napelemgyártó sor, amelyet az elmúlt évben vettünk birtokba, és itt automatikus módon, automatizálva állítjuk elő a e, napelemeket, és 30 csak csökkentettük az előállítási költségeket, és így sokkal versenyképesebbek tudunk Braunschweigban elemeket létrehozni, előállítani. Ezen a dián be lehet tekinteni egy kicsit a cégünk épületében. Ez egy olyan épület, amely kicsi kibocsátású. Meg akarjuk mutatni az ügyfeleinknek, hogy a modern technológiával és megőlenlegő forrásokkal mit lehet elérni. Több ezer magán látogatónk van évente, illetve szakemberek is ellátogatnak hozzánk és látni lehet azt, hogy mit lehet létrehozni a napenergiával. Itt eh, egy jó példáját lehet látni annak Németországban, hogy Hanover mellett egy eh, családi házat elláttunk napelemekkel, a régi eh, fűtési rendszerrel 2250 köbméter gázt használtak fel, ezt kicserélték egy új nap alapú fűtőrendszerre, és itt 1200 méter, köbméter földgázt használtak fel. Tehát ez azáltal jött létre, hogy, létre, hogy egy ilyen napelem rendszert építettek be. Ez az energiadiagramja a vállalatunknak, az, hogy hogyan történik az energiaellátás. A fotovoltaikát használjuk az áramfejlesztésre, a többi részét, a kisebb részét az energiának a, abból származik, hogy felhasználjuk télen például a hő, hőt, amit a épület termel. Tehát 85%-ban az a hő, amely a szellőztetés által kárba veszne, azt mi visszanyerjük, újra forgatjuk, felhasználjuk. És ebben az évben egy eh, hideg eh, felszívási rendszert hoztunk létre, egy abszorpciós rendszert, és ezt alkalmazzuk a gyártósornál is, amit az imént láttak. Tehát egy teljesen zárt energiaáramlás van, tehát nincs olyan energia, amit ne használnánk fel ismételten, és ezáltal egy nagyon nagy energia megtakarítást érünk el. Itt látható a cégünk egy képe, 2002-es kép ez, illetve ezt úgy hoztuk létre ezt, ezt a járat, hogy egyrésztről az a európai alapokból kaptunk rá pénzt, illetve saját zsebbe is tettünk hozzá, és nemzeti kutatási pénzekből is végeztünk innovációt, 10%-ra kaptunk ilyen célra, az EU eszközöket is kaptunk erre, és ez csak úgy volt lehetséges, hogy ezek a projektek, mint például a Fraunhofer, projekteket a Fraunhofer intézet, vagy az NG Ausztriából koordinált ezeket a projekteket nálunk. Tehát mi kicsik vagyunk, ezt KKV-ként nem tudtunk volna részt venni az EU ilyen támogatási programjában. Ez a mai helyzet megkettőszöröztük a cég kapacitását, 300 munkatársunk van jelenleg, és 15 eh, ezer négyzetméteren dolgozunk, és főként magánházaknak, családházaknak tervezünk eh, energiállátási rendszereket. Az elmúlt tíz évben milyen tapasztalatunk volt az EU támogatással, mit lehetne még javítani véleményünk szerint. Néhány pontot szeretnék megemlíteni zárásul. Mindenképpen örvendetes az, hogy az EU támogatási programok tanácsadó irodái Németországban most már nagyon jól ismerik ezt a területet. Vannak olyan cégek, amelyek támogatják a KKV-kat tanácsadás szempontjából. A gond azonban mindig a koordináció a többi partnerrel, ezt a technológiai programokból támogatják, eh, ahol három-négy országból származó partnereknek kell részt venniük. Itt több éves eh, az egyeztetés, hogy ki, mi, hogyan lehet a különböző jogokat eh, használni. És három országból kell tehát a kkv nek érkezniük. Én azt javasolnám, hogy legyen meg a jövőben az a lehetőség, hogy csak két országból legyenek a partnerek, azért, hogy kis szinten is lehessen, alacsonyabb szinten is lehessen tapasztalatokat gyűjteni. Ami nagy probléma véleményem szerint, az az, hogy hosszú a feldolgozási idő, főként a technológiai programoknál, ott éves kiírások vannak, és a kiírások után kell benyújtani a projekteket, és a végleges döntésig előfordul az is, hogy háromnegyed milliárd, év eltelik, és ez egy KKV számára túlságosan hosszú, mert hogyha van egy ötlete egy ilyen kis vállalkozásnak, azt azonnal végre kell hajtani, mert eh, a lehető legkisebb időnek kell eltelni a piacra dobásig, az innovációkat meg kell valósítani a lehető leghamarabb. A tapasztalatunk azt mutatja, hogy az EU projekteknél is inkább a nagyobb projekteket támogatják, a tipikus kisvállalkozó nagyon ritkán tud egy millió eurónál költségesebb projektekben részt venni, és az EU inkább az 1 millió eurón felüli projekteket támogatja, tehát a legtöbb KKV számára ez tulajdonképpen lehetetlen. Nem tudnak részt venni ilyenfajta nagy projekteken, nem tudják biztosítani a saját részt. És ezért a küszöböt talán egy kicsit lejjebb kellene vinni. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you very much uh, for the presentation. Köszönöm az előadást, és azt hiszem, nagyon jól kiegészítették egymást ezek az előadások. Minden előadónk ennek a nagy kihívást jelentő folyamatnak, az innovációnak más-más aspektusát tárgyalta. És ha jól értem, akkor most kollégák eh, véleményezhetik az elhangzottakat, és kérdezhetnek is. Kelly, Kelly úr. Először is köszönöm szépen az előadóknak. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy nagyon érdekes előadásokat hallhattunk. Talán túl sok információ volt, és túl részletes is, hogy ezt mind megemészük egyszerre. de azért végigmennék mindegyik előadáson. Először Johnnal kezdeném, John walsh aki honfitársam. Említetted a kiinduló, az induló vállalkozásokat, John. Szerinted mennyi marad meg hosszú távon? A második kérdés. Említetted azt is, hogy különböző itt az intenzitási szint, miért van ez így, miért vannak egyesek lemaradva, és hogy lehet az, hogy Franciaország ennyire a sor végén kullog? van -e erre valami magyarázat? Aztán említetted az innovátorokat, és azt is, hogy ezeket támogatni vagy felfedelni kell, fel kell még fedezni, hogyan fogjuk ezt megoldani. Nem akarom elvenni a többiektől az időt, úgyhogy nagyon röviden fogok végig szaladni az előadásokon. Elhangzott az, hogy a projekt támogatás helyett stratégiai regionális támogatásra van szükség. Kérdezem, hogy hogyan tudunk -e így változtatni? Ez egy nagyon fontos kérdés, ezért tettem föl. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony, és Péter Zimmel következik. Time that I pronounce you as a German name. Remélem jól említettem a nevét. Herzlichen Dank, andersrum, wie gesagt. Köszönöm. Szépen teljes mértékben rendben volt a kiejtés. Főként az utolsó előadáshoz szeretnék kérdést intézni nagyon nehéz részt venni ilyen innovációs projektekben, ezt említette. Ez megfelel a nemzeti programok tapasztalatainak. Németországban van egy innovációs program a KKV-k számára. Ezt a Német Szövetségi Minisztérium kezeli. Óriásiak a, a, a célkötözések, azonban az innováció nem kötődik a mindennapi élethez sok innovációra alkalmas vállalatnál, pedig itt inkább az innovációt kellene erősíteni. Tudom, a jelenlegi statuális alapok cluster management finanszírozásából. A cluster management az értékteremtési lánc mentén történik. Ezek a nagy szerepvállalók akik ezt egyébként is elvégzik, a kis szerepvállalókról, akik a értékteremtési lánc, lánc másik végén állnak, tehát vagy mint végfelhasználóként. Über die Zusammenarbeit im Cluster. És ők klaszterekben dolgoznak együtt, és a nagyoktól a kicsik irányába hal ez a lánc. nincs még semmilyen fajta sikerünk, nem tudjuk elmondani, hogy ennyit és ennyit értünk el. Mit gondol ön, hogy ez egy olyan megközelítése? Igen, ezt mindenképpen sikeres stratégiaként kezeli, ezt erősíteni kellene, tehát mindenképpen a cluster kutatásra kellene helye, helyezni a hangsúlyt, az innováció transfer mellett. Úgy gondolja, hogy ezek inkább kivételes példák, és nem szabályszerűek. Thank you. We will take one more uh, comment from... Köszönöm. Francesca De Angelis-től még elfogadunk egy kérdést, megjegyzést. Köszönöm, elnök asszony. Én nagy figyelemmel hallgattam az előadásokat, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdekesek voltak. Egyszerűsítek, tudom, hogy kevés az időnk, nincs idő itt részletekbe menni. Rendkívül fontos a kohéziós politika, és ezt össze kell kötni a KKV-kkal, hiszen ezek a KKV-k adják a gazdaságunk gerincét. De hadd tegyek rá rögtön a kérdésekre. Először is. Hogyan tudnánk a KKV-kat segíteni, ezeknek a, a együttműködését, támogatását segíteni, hogy ezek együtt dolgozhassanak a klaszterekben, sokkal robusztusabbak lennének, úgymond jobban beilleszkednének a gazdaság szövetébe. A második kérdésem, hogy lehet felgyorsítani a fejlesztést, a, a, a pénzek felhasználását, valahogy ezt le kellene egyszerű, egyszerűsíteni és felgyorsítani a pénzfelhasználás folyamatát. Ezeknek a vállalkozásoknak amúgy is rengeteg problémával kell szembenézni, és a válság idején még ráadásul azt is kockáztatják, hogy bebuknak, csődbe mennek. Tehát ez egy prioritás, kulcsfontosságú kérdés, milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre, hogy felgyorsíthassuk ezeknek a támogatásoknak a felhasználását, hogy eljussanak hozzájuk. A harmadik kérdésem pedig a következő, az, ezeket az alvó innovátorokat úgymond hogyan tudnánk aktivizálni, mint hogyha egy az ébresztő órát felhúznánk, tehát hogyan lehetne aktivizálni ezeket az alvó innovátorokat, segítve a kutatás fejlesztés, fejlesztést. És az utolsó kérdés, amivel zárok, még mindig az innovatív szempontokról van itt is szó, a, a kiválóságról, és így tovább. Tehát ez is egy fontos célkitűzés. A kis és középvállalkozások nem tudnak másképpen versenyképesek maradni a piacon, nagyon komoly kihívásokkal néznek szembe, gondoljunk a globalizációra, és így tovább, egész egyszerűen azért, mert ilyen kicsik, ugye akár mikrovállalkozásokról is szó van itt, ahhoz, hogy versenyképesek maradjanak, elengedhetetlen, hogy innovatívak legyenek, és hogy a felhalmozott tudás az innovációra összpontosítsanak, így tudják elérni a jobb eredményeket, tehát meg kell erősíteni ezen tulajdonságait az európai KKV-knak. Elnök asszony, most akkor megkérném az előadóinkat, hogy válaszoljanak ezekre a kérdésekre. Nyugodtan válaszolhatnak bármely felvetett kérdésre, amelyet nem önöknek címeztek esetleg, de hogyha érdekesnek tartják, akkor nyugodtan válaszoljanak. John Walsh fogja kezdeni a válaszokat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány kérdéssel kezdek, amelyet nekem címeztek, és aztán rövid választ tudnék még adni másokra is. Vajon életképesek-e ezek az induló vállalkozások, amelyeket finanszíroznak? Hát az idő miatt nem bocsátkoztam részletekbe, de az az igazság, hogy a projektkiválasztás az induló vállalkozásoknál az egyik leglassúbb. És ez, ez mondjuk tavaly évvégéig volt így igaz. Tehát az az igazság, hogy nagyon lassan vesz ez a folyamat lendületet, nagyon lassan kapnak ezek az induló vállalkozások támogatást. Ez tükrözi tehát azt, hogy nincsenek sokan, bizonyos ágazatokban vannak azért néhányan, de nincs olyan sok társaság vagy egyéni vállalkozó, aki most indítaná be a vállalkozását. De persze észben kell tartani azt, hogy ugye mi a bizottságban nem tudjuk, hogy mennyi ezek közül az életképes. Ezeket a vállalkozásokat ügynökségek választják ki, mint például Nyugat-Hollandiában, de regionális szinten választják ki ezeket az, a vállalkozásokat, tehát ott hozzák meg a döntéseket, és ugyan az induló vállalkozások hogy lassan növekedtek, azért láttuk, hogy a hitelösszeg növekedett, legalább megpróbáltuk a, létező, a már működő vállalkozásokat támogatni a, a válság idején. Tehát nagyon jó a kérdés, és biztos vagyok benne, hogy a fejlesztési ügynökségek, a menedzsment hatóságok nagyon nehéz döntéseket kell, hogy hozzanak, ami az induló vállalkozások életképességét illeti. Mi a saját szintünkön azt látjuk, hogy nem annyira gyorsan működik ez a támogatás, mint a többi, és ez részben vezethetett a válsághoz. Aztán ami az intenzi- a támogatás intenzitásának a különbözőségét illeti. Írország eh, kullog a legvégén, ugye, Nagyrészt azért, mert a támogatás mennyisége drámai módon csökkent Írországban. Tehát ha 2000-2006-os időszakot nézzük, és a mostanit, a 2007-13-ast, akkor hatalmas csökkenés van, drasztikus csökkenés, ezért eh, tulajdonképpen ez az írek szándékos választása, szándékos döntése, ők most más prioritásokra összpontosítanak a regionális programokon belül. Ezért látható ez a szokatlanul alacsony eh, szint, alacsony eh, felhasználás az európai alapoknak, de van nemzeti finanszírozás, ami nagyon jó, és nagyon jó kapacitás kapacitásaik vannak a fejlesztési ügynökségeknek Írországban, ők támogatják a vállalkozásokat. Tehát ez itt egy konkrét választás, egy döntés, amelyet meghoztak a regionális fejlesztési alapra vonatkozóan. Franciaországot is említették, de van még néhány más tagállam is, amely az átlagos szinthez közelít, ha az üzleti támogatást nézzük, az RDF és a szociális alapok felhasználása kb. 10%-on áll, ez az EU 15-ök átlagának felel meg. Azt hiszem ez jobb, tehát reprezentatívabb adat, és mutatja azt, hogy a francia versenyképességi, versenyképes tagállam legalábbis ugye a kontinens, kontinentális része. Hogyha itt megnézzük a Lisszaboni kategóriákat, akkor a kisvállalkozások támogatása, az innovációs támogatás az ennek a része. Tehát a franciák ezért vannak az átlagos intenzitási szint környékén. Még egy-két dolgot hozzáfőznék. Előfordul, hogy úgy tekintik az emberek az üzleti támogatást, mint elszigetelt támogatás, ami konkrét projektekre vonatkozik, de az Európai Bizottság, a kutatás és a vállalkozás, illetve a regionális főigazgatóság is inkább egyfajta stratégiai támogatást, stratégiát ösztönzött, hogy az innovációs stratégiát támogassuk. Közös közleményt adtunk ki, tehát minden érintett biztos csatlakozott ehhez, és ez ugye a regionális politika és az intelligens növekedés címet viselte. Az intelligens szakosodási stratégiákat támogatja a bizottság. Niszkenz úr előadását hallgatva azt hiszem lehet látni, hogy milyen jó példát hozott ő az intelligens szakosodási stratégiára. Ami pedig Katarán asszony előadását illeti, Hadd mondjam, hogy az a tanulmány, amire felhívtam a figyelmet, hogy emlékeznek az innovációs támogatás értékelésére vonatkozottan, van, ez vannak ebben a témában nemzeti tanulmányok is, tehát meg tudják nézni a többi tagállam eh, érték által végzett eh, értékelést, tehát lehet, hogyha mi majd kiadjuk az anyagunkat, akkor abban is szerepelnek majd jó tapasztalatok, jó gyakorlatok, amelyeket eh, ki lehet majd cserélni, fel lehet használni. És végül az utolsó megjegyzésem ebben a témában az lenne, amit a szinergiákat vagy azok hiányát illeti a különböző finanszírozási mechanizmusok között, az az igazság, hogy van egy nagyon népszerű útmutató az EU finanszírozási eszközeihez, az innovációs finanszírozási eszközökhöz. Ez egy interaktív honlap, amely tudomásom szerint minden hivatalos nyelven elérhető a Cordis honlapján. Nagyon hasznos, mindenkinek ajánlom, sokan használják legalábbis az európai finanszírozási mechanizmusok elérhetők itt rajta a KKV-k számára is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Um, uh, Néhány megjegyzés a politika változásról, uh, inkább regionális projekt támogatásra, az egyéni projekt támogatásról a, a reakció az, hogy, e, mind, e, hogy egy politikára az összes partnernek a e, pénzét egy kosárba tegyük, és válasszuk ki azokat a szektorokat, amelyek a fontosak. És így lehet a jövőben versenyképességet elérni. Amikor ilyenfajta együttműködésről van szó, akkor a szereplők a különböző vállalkozásokból, a kormányokból származnak. Ők a legfontosabb szereplek, akik az évek során ezt a játékot mozgásban tartják. Ezért a kohéziós alap, ne felejtsük el, hogy az egyes projekt támogatásról regionális projekt támogatásra tér át. Tehát ebben ilyen irányban erősebbé válik. Másik az úgynevezett alvó kisvállalkozások. Tehát, hogyha azt a megközelítést alkalmazzuk, amely az összes KKV erőfeszítést egy irányba fogja össze, akkor fontos, hogy kapcsolatba lépjünk a KKV-kkel, különben nem jelennek meg sehol. Tehát ennek a megközelítésnek az egyik előnye az, hogy a vállalkozásokkal eh, kapcsolatba kerülnek, mert már is együttműködnek eh, a különböző üzleti eh, kapcsolatok során. Tehát a gyakorlatban ez nagy előnyt jelent. Azon felül, hogy nyilván ágazatokon átvonuló megközelítés van a régi hagyomány az, hogy a vállalkozások csak a saját láncukban tevékenykednek, ezért szükséges, hogy egy ilyen ágazatokon átnyúló megközelítés legyen. Például a karbantartási ágazatban ott vannak a tulajdonosai a különböző területeken, a feldolgozó, az energiaiparban, az infrastruktúraiparban, a, a légi közlekedési repülőgépiparban azok a szereplők, akiknek együtt kell működni. Egyelőre ugyanis még nem tudják, hogy együtt kell működniük, és ilyen módon tudjuk az innovációs folyamatot felgyorsítani. És itt vonhatjuk be az úgynevezett alvó innovátorokat is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Válaszként Kelly és De Angelis urak kérdésére, amely az alvó innovátorokkal kapcsolatos. Itt a tapasztalatra gondolnék, Olasz, Franciaország, Svájc és Olaszország között, tehát az Alpok régió területén, és egy, egy támogató tervet hoztunk létre. A Rón Alpa, Alp vidék, Alpok vidéke az a kereskedelmi kamarával, a, a szakmai kamarákkal egyszerű szerződést kötött Ezekben a szervezetekben e, a, a pénzügyi szakértők azt javasolták, hogy menjenek el, és a legalább 50 e, ilyen alvó innovátort e, keressen meg a különböző vállalkozásokban, és az utána következő évben még egyszer ennyit. És ez mind a három régióban így történik, és ennek az eredményei fantasztikusak, mert mióta elkezdtük ezt, 5 ezer ilyen alvó innovátort fedeztünk fel. Egy másik lehetőség az intervencióra, a közbelépésre, az az, hogy ezeket a területi innovációs központokat bízzuk meg azzal, hogy tájékoztassanak, hogy felhívják a figyelmet. Aztán vannak olyan képzési folyamatok, tanfolyamok, amelyeket a szakmai szakszervezetek, vagy pedig különböző szakmai kamarák végeznek, és akár, akárhányszor van ilyen képzés, akkor ők beszélnek az innovációról, az új technológiák alkalmazásáról, és és olyan innovációs példákat mutatnak be, amelyeket a szakember társaik végeztek. Tehát ez a fajta peer formation, tehát a, a szakértők által végzett képzés nagyon fontos. És én azt javasoltam korábban is, hogy kampányt végezenek Európában azért, hogy ezeket az alvó innovátorokat bevonják. Köszönöm. Én, én szintén az alvó innovátorokkal kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Hogyha lehet egy kulturális innováció vagy partneri kapcsolatot kifejleszteni, akkor ezeket az alvó innovátorokat ráébreszthetnénk arra, hogy mennyire fontos az az innováció. Szívesen megválaszolom a kérdéseket, főként ami a klaszterrel kapcsolatban merült fel a klaszter projekteket jó lehetőségnek tartom ahhoz, hogy az innovációt elő lehessen segíteni. A legfontosabb az az, hogy a nagy vállalatok, amelyek részt vesznek az ilyen klaszterekben, azok tényleg készek legyenek arra, hogy egyenlagú félként kezeljék a KKV-kat. Ez a nagyobb probléma. A kkv gyakran félnek attól, hogy ellopják az ötleteiket, és természetesen a KKV-knak biztos alapot kell adnunk, mert különben nem lesznek készek arra, hogy egy ilyen projektben részt vegyenek. De természetesen ez egy nagyon kitűnő lehetőség ahhoz, hogy az innovációt elő lehessen mozdítani, mert a KKV-knak mindig egy rövid útra van szükségük. Ez teszi olyan nehézé ezeket a határokon átnyúló projekteket, hiszen a középvállalkozóknak nem igazán elfogadható az, hogy több száz kilométert utazgassanak. Másik téma, egy nagyon fontos megvalósítási lehetőség lenne az, hogyha konzekvensen az egyetemek technológiai tanácsadó helyeket hoznának létre, mert az egyetemeknek és a kutatóintézeteknek azon kellene lenniük, hogy aktívan részt vegyenek az innovációk piacra dobásában. Természetesen, ahogy már említettem, a regionális fejlesztési ügynökségek a legjobb módjai ennek, ezeknek az ügynökségeknek stabil hálózatot kell kiépíteniük, és támogatási projekteken keresztül finanszírozási lehetőségeket is kínálniuk kell. Tehát egy teljes ellátást kell adniuk, egy teljes tanácsadási szolgáltatást kell adniuk a KKV-knak. Braunschweigban a válság által Braunschweig egy olyan terület, amelyet a szerkezetváltás nagymértékben érintett a 90-es évek végén, és ott ebből a válságból kiindulva a szakszervezetek és a munkaadók létrehoztak egy olyan együttműködést, amelyben most már 30 vállalat vesz részt, és itt továbbképzést, személycserét, tehát cserét hoztak létre, vagy kölcsönös beszerzést hoztak létre, tehát így ötszörösére növekedett a forgalom, így, mert magán a régión belül sem ismerték a cégek, hogy a másik szomszédos cég mit tud szállítani. Tehát európai szinten ilyenfajta fejlesztési ügynökségekre van szükségünk. Az is lehetőség lenne, de ezt egy kicsit nehéznek tartom, mert egy teljesen másfajta gondolkodásmódot kíván, hiszen az ipari és kereskedelmi kamarák feladata lenne ez, de az a tapasztalatom, hogy az ipari és kereskedelmi kamarák, a, aki a múltat és jelent kezelik, azok nem igazán foglalkoznak a jövővel. Braunschweigban is inkább azzal foglalkoznak, hogy mi történik a politikában, Berlinben vagy Brüsszelben, pedig inkább azon témákkal kellene foglalkozniuk, amire kihatásuk van. Az, hogy mi történik Berlinben vagy Brüsszelben politikai szempontból, az nem igazán érdekli Braunschweigot, de a régióban inkább az innovációt kellene elősegíteni. Ez gyakran nem kerül az ilyenfajta kereskedelmi és ipari kamarák nézőterébe, ezt nem veszik figyelembe specializált regionális fejlesztési ügynökségekre lenne szükség, amelyek foglalkoznának az ilyenfajta témákkal, és sokkal innovatívabban tudnának gondolkodni. Köszönöm. We have now Lambert van Köszönöm Lambert van Nistelrooy, Holbricht és utána Michael Tojra. Lambert, neked adom meg a szót. Elnök asszony, gyors leszek, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok rajongója van ennek a témának, akik látják a hasznát a territoriális dimenziónak az együttműködés kapcsán a régióban. És sokan kérdezik, hogy mi a többletértéke az európai regionális politikának. A kis vállalatoknál úgy gondolom, hogyha megfelelő támogatást adunk az egyes szektorokban, akkor mindenképpen ösztönző az eredmény. Ezt meg lehet A második pont, Neskens úrnak, honfitársamnak mondanám, honnan ered az, hogy Európa többlet értéke 250 millió euróról van szó, amit fektettek be a régióban. És ez európai pénzek nélkül nem jött volna létre. Tehát először Brüsszelbe jön a pénz, tehát visszakerül a régióba. Ez hatékony önök szerint, vagy mit gondolnak erről? Jan. Jan. Tak, ja, <clears throat> ja chciałem się głównie zwrócić do pana Johna Walsha Köszönöm. Én John Walshnak címezném a kérdéseimet főként. De talán a többi előadónak is. Vannak kezeti tapasztalataink a finanszírozást illetően, a visszanemtérítendő támogatásoktól eljutottunk a finanszírozási a finanszírozás egy új formájáig. De kérdezem, hogy mi a véleményük, mik a következtetéseik ezzel kapcsolatban, hogyan készülnek a következő időszakra. Az előadásokat hallgatva, itt olvastam a javaslatokat a finanszírozás növelésére vonatkozóan, és idézem, kockázati tőke, bankgaranciák, hitelek, és így tovább. Tehát szerettem volna feltenni az erre vonatkozó kérdést, hogy hogyan értékelik ezeket a finanszírozási lehetőségeket. Gyakorlatilag itt azt jelenti, hogy a támogatások helyett átállunk a hitelekre. Ezt kapják majd a KKV-k. Mi lesz akkor ennek az új rendszernek a hatása, kérdezem, és hogyan reagáltak erre a KKV-k? Köszönöm. Köszönöm. Nem tudom, hogy vak vagyok-e, vagy Mikkel már nincs itt a teremben, de ő pedig szólni szeretett volna. Azt hiszem, hogy jó, mindegy, hát szellemileg, a szelleme itt van velünk, de akkor én is felteszek egy kérdést, szintén John Walshnak, az a kapcsolatban, hogy szerinte elképzelhető-e a következő, vagy mondjuk elő tudna-e állni a bizottság egy olyan javaslattal, hogy mondjuk finanszírozni lehetne a nagyon magas kockázatú innovációs projekteket, amelyeket KKV-k működtetnek, és igen nagy a bukás esélye, akár el is buknak ezek a projektek, elképzelhető az, hogy a bizottság nem kéri vissza ezt a támogatást. Tehát vajon lehet-e nagyobb kockázatvállalást elérni? Gondolom, hogy egyetértenek velem, az innováció az az elég kockázatos, különösképpen egy KKV esetében. A második megjegyzésem pedig Jéger úr előadásához kapcsolódik, a határokon átnyúló együttműködésről beszélt ő. A következő kohéziós politikai keretben azt hiszem, hogy kötelezővé kellene tenni azt, hogy több partner működjön együtt, tehát ne csak egy projekt végrehajtására összpontosítsunk, hogy egy régió, vagy egy társaság, egy vállalat végrehajt egy projektet, hanem annak kellene lenni a követelménynek, hogy több régió, több partner működjön együtt. Tehát ugyanez a kérdés megint John Walshnak. Katana asszonytól pedig a következőt kérdezném. Ön elmondta, hogy Romániában még mindig a kulturális változások okoznak problémát, tehát hogy az innováció nem terjedt el eléggé. Azt hiszem, az egész Európára igaz, de maradjunk az új tagállamoknál. Szerintem eh, komoly a probléma, ez nem csak Romániára igaz. Tehát, önnek mi a véleménye? Hogyan lehetne olyan irányba haladni, mint eh, délnyugat-Hollandia? Tehát ezt a támogatást, ami az egyéni társaságokat célozza, hogyan lehetne átváltani úgymond erre a regionális, a stratégiai támogatásra. Tehát, hogy inkább egy a regionális innovációs projektek kapnának támogatást, ahogy ez elhangzott. A holland kollégánk szavait hallottuk. Az én személyes tapasztalatom Hollandiával kapcsolatban az, hogy ők kezdték, és mi követtük az ő példájukat. Tehát a régiók többsége most már elkezdte ezeket a regionális innovációs stratégiákat bevezetni. Aztán Delormúrhoz is intéznék egy kérdést. Nagyra becsültem, amikor azt hallottam öntől, hogy itt nem csak a pénzről van szó hanem arról is, hogy, tovább, hogy ezen kívüli, tehát nem pénzügyi jellegű támogatást is kell adni, egyfajta coachingra van itt szükség az innováció esetében. Tehát vannak-e itt olyan tevékenységek, amelyeket az Európai Bizottság javasolhatna mondjuk az innovációval kapcsolatban a jövőbeni finanszírozásra vonatkozóan? Szerintem ez is szükséges lenne, szükséges előfeltétele lenne annak, hogy a KKV-k valóban hozzájussanak az innovációs finanszírozáshoz. Ugye megvannak a bizonyos feltételek, hát talán be lehetne venni ezeket a további feltételeket is a listába, hogy legyen egyfajta tájékoztatás, egyfajta oktatás, egyfajta coaching. A végrehajtásban az Európai Bizottság is segíthetne, nyújthatna másfajta, e, ilyenfajta támogatást is, nem csak pénzügyi jellegű támogatást. Tehát meg lenne ez a kiegészítő támogatás, és persze a finanszírozás. Tehát lehetne-e ilyen munkamódszert alkalmazni a KKV-k esetében? És hogy egyáltalán kaphatunk-e egy ilyen listát, készítenének-e egy ilyen listát. Ha nincsenek további kérdések, azt hiszem, hogy nincsenek, akkor bárki az előadók közül nyugodtan válaszoljon. Um, question is, uh, need we... Nos, a kérdés a dél-holland pénzekkel kapcsolatban, mivel a nemzeti kormány már a saját eszközeit bevetette. Nem akarom most azt bemutatni, hogy milyen összegeket vetett be a kormány a mi régiónkban, ugyanis 6 millió euró minden évben a mi eh, régiónkra lesz számva. Tehát állandó a probléma, hogy eh, több a jó projekt, mint az erekre rendelkezésre álló pénz. Ez az egyik eh, dolog. A másik pedig az, hogy a regionális programnak az összeállításával a társfinanszírozás problémáját meg lehet oldani úgy, hogy a pénzt egy csomagba foglaljuk össze. De akkor meg kell oldani a problémát. Az utóbbi években úgy láttuk, hogy, hogy a konszenzus növekszik arra, hogy ugyanilyen módon csináljuk a dolgokat. Tehát a nemzeti kormány és az Európai Unió ugyanazt a programot állítsa össze. Tehát így tudtuk eddig megoldani. Azt akarom ezzel mondani, hogy megfelelő módon kell megcsinálni. Tehát, hogy közösen kell kialakítani a programot a megfelelő kormány struktúrával, amely erre megfelelő. És így tovább. És aztán a válasz az, hogy az Európai Unió nélkül, amikor az innovációt felgyorsítjuk, akkor mindig hiányzik a pénz. Különösen, amikor nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy szükség lesz pénzre a feldolgozásra, tehát az együttműködési felépítményre és a többi, mert ez nem könnyű feladat. És arra is rámutattam, hogy mi egy átlagos régió vagyunk, tehát az is lehetséges, hogy mit tudunk más régiókban elérni, hiszen ott is vannak egyetemek, stb. Tehát ezért kell ezt megfelelően elvégezni mindenkivel, és nem mindenre kell erőfeszítést fordítani, hanem a legfontosabbakra. Köszönöm. Hogyha azt a két kérdést megválaszolhatnám itt, és a, a financial engineering-el kapcsolatos kérdés illetően is. E, nem tudok korai kiértékelésről, vagy, vagy országjelentésről, vagy előrehaladási jelentésről a Jeremy, a Jessica és a többi, tehát a városfejlesztési programokat illetően. A legtöbbet az utóbbi egy évben, másfél évben indították el, és tudom, hogy különösen a Jeremy-vel kapcsolatban, ahol az Európai Beruházási Bank is részt vesz, és a közvetítő az közelebb van a piachoz. Az a fontos kérdés, hogy mennyire hatékonyak leszünk, mennyi KKV lesz bevonva, és mi lesz a siker rátája, tehát aránya de egyelőre még nincsen értékelés ezzel kapcsolatban. Egy értékelést már elvégeztünk, a e, financial engineering eszközökkel kapcsolatban, és ezt körülbelül másfél évvel, e, két évvel ezelőtt e, már publikálták, és és ez inkább egy olyan adhok megközelítés, mert a Jeremy kezdeményezés még akkor nem létezett. Tehát még egyelőre nem akarnék az e, eredményeket illetően előzetes megjegyzéseket tenni. De a bizottság az e, tudatában van annak, hogy az állami támogatás az mennyire e, ritka. És azért azt nézzük, hogy a különböző magán vagy másfajta beruházásokat hogy tudnánk ellensúlyozni, ki, tehát kiegyenlíteni. Tehát megfelelő ösztönzőkre van szükség azért, hogy az alapok, alapkezelők azok megfelelően működjenek és eredményeket hozzanak. Ez elvezet az elnök kérdéséhez. Magától értetődő, hogy egy olyan vállalkozásban nem ruházunk be, nem fektetünk be, amelyről tudjuk, hogy sikertelen lesz. De lehet, hogy a kockázatos vállalkozásokba is lehet belefektetni, és lehet, hogy azok tulajdonképpen látványosan sikerek lesznek. Tehát különböző gyorsan növekedő, de kockázatos ágazatokban lehet befektetni, de minden esetre fontos, hogy a kudarc toleranciát is belevigyük. Tehát fontos, hogy megvizsgáljuk az üzleti tervet, és ehhez van a szakértőkre, a közvetítőkre szükség, hogy megvizsgálják mindegyik beruházásnak az üzleti oldalát gyakran mégiscsak beruháznak olyan vállalkozásokba, ahol a kudarc lehre fennáll. Tehát nem azt nézzük, hogy mi a siker ráta, hanem hogy, hogy milyenek a kifizetetlen adósságok és a többi. A bizottság olyan iránymutatásokat állít össze, hogy ha normálisan folynak az események, akkor mik azok a vállalkozások, amelyek tönkre mennek ez a pénzügyi válság területén is. Tehát ahol a, az irányító hatóságok megtették az intézkedéseket, hogy az odaítélést nek minden elevét megvizsgálják, és mégis tönkre megy a, a vállalkozás, de akkor a bizottság mégiscsak ezt a támogatást biztosítja. Tehát ezt, ezért mondom, hogy vannak a kudarcnak egy toleranciája, és vannak olyan folyamatok, amelyek enyhítik ennek a hátrányát. Tehát mi ezzel foglalkozunk, és épp ezért azokat a partnereket, akik az irányításban vannak, tájékoztatni kell. Köszönöm. Szeretnék visszakitérni ezekre a kérdésekre. Azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdés figyelembe venni két elemet. A tanulmányok amit mi végeztünk, azt mutatja, hogy a partnerségi kapcsolatok a vállalkozások között eh, nagyon sok eh, strukturális eh, alap a KKV-ket, tehát a kis és a mikrovállalkozásokat segítette az ilyen coaching, tehát ilyen tanítási folyamatban. A másik ellen pedig az, hogy amikor a kockázatos finanszírozásról beszélünk, hogyha olyan rendszert vezetünk be, ahol a finanszírozásság nagyon jó coachinggal, pár, tehát tanítással párosul, akkor ez sikeres. Például a banki finanszírozást illetően egyre inkább olyan ilyen banki finanszírozás van, hogy, hogy kísérjük, tehát segítünk ezeknek a vállalkozásoknak. És a bankok nagyon jól tudják, hogyha olyan rendszer van, ahol a finanszírozást kíséri a tanácsadás, a nyomon a vállalkozásoknak, akkor csökkentik a kockázatot ennek a coachingnak a jelentőséget illetően még kevés adat áll rendelkezésre az e, e, közösségi szinten. Tudjuk, hogy két és 5 százaléka a vállalkozásoknak nyújt, e, tehát lesz ezzel kapcsolatban nyeresége. Nos, Lengyelország és a Cseh köztársaság példájával élnék. Az utóbbi három évben három mm, ezer e, mikrovállalkozás, e, e, lengyel és cseh, rend, kapott strukturális alapokból segítségét és ezek több mint 9000 munkahelyet teremtették, és úgy látjuk, hogy 20, millió, 20 ezer euró a strukturális alapokból vállalatonként három új munkahelyet teremtett. És mindez a coaching ahhoz kötheti, tehát, hogy tanácsadással segítséget nyújtottak ezeknek a vállalkozásoknak. Euh, Jan. Euh, Nos, ön emltette azt, hogy a strukturális e, alapoknak e, jelentős tömege van. Itt szeretnék adatokat e, kapni, tehát milyen százalékban. Mit jelent az, hogy az európai alapoknak jelentős tömege van. Nos, talán rosszul fejeztem ki magam. Azt mondanám, hogyha van coaching, tehát hogyha tanít, tanácsokat adnak a közvetítő szervek, akkor a KKV-k a strukturális alapokhoz hozzáférhetnek. Ha nem ez történik, akkor nem tudnak hozzáférni a strukturális alapokhoz. Tehát ahhoz, hogy garantáljuk, hogy sok kis és mikrovállalkozás igénybe vehesse a struktúrális alapokat. Egyik alapvető kritérium az, hogy közvetítő szervezetek segítsék őt tanácsadással, tehát a coachinggal. Ennyit akartam mondani. Jäger, please. Oh, oh Madame Katana, I don't know what is order. Katana asszony következik. Nem tudom, milyen sorrendben válaszoljanak nyugodtan. A régióknak kell a főszerepet vállalni. Azt hiszem az alulról fölfelé megközelítés lenne a kulcsfontosságú üzenet a régiók felé, tagállamok felé. És az, hogy a pénzt hogyan csoportosítjuk. Románia, Bulgária és más országokra is igaz az, a strukturális alapok és az európai finanszírozás életbe vágó az ilyen típusú projektekre nézve. Köszönöm, és Jéger úr! Die Frage... Az a kérdés, hogy jó-e az, a társfinanszírozás, vagy jobb lenne inkább az eszközöket a saját országban közvetlenül felhasználni. Erre annyit mondanék, hogy a strukturális eszközöknél az EU-ban én látok egyfajta ösztönzést arra, hogy regionálisan foglalkozzunk a társfinanszírozással. A leg, nagyon kevés olyan régió van, ahol van elegendő eszköz, hogy ilyen, eszköz, ilyen programokat felhasználjanak. Tehát, hogyha megvalósul ez a társfinanszírozás, akkor ez egyfajta húzóerő is. A társfinanszírozás létrehozására, hogyha nincs ilyenfajta ösztönzés, akkor csak azokat tudjuk majd mozgósítanak, hanem eleve aktívak. Van egyfajta alvó potenciál, és nem csak a KKV-knál van meg, hanem ez minden szinten látható a regionális szinten, a regionális kormányzati szinten, de akár támogatási szinten is. Tehát eh, mindenhol megvan ez az alvó potenciál, amelyet fel kell keltenünk. A kkv esetében a finanszírozásnál fontos az, hogy például a mi építkezési tájézkedési terveinknél különböző garanciákat is vállalhattunk, hogyha egy KKV nő, akkor nem csak 10%-os, 15%-os növekedés lehet elérni évente, hanem rövid idő alatt meg lehet kétszerezni, ötszörözni, tízszerezni a gépparkot, a személyzeti állományt, és az ilyenfajta nagy ugrások mindig kockázatokhoz kötődnek, és egyfajta alapra van szükség, amelyel tompítani lehet az esetleges kockázatokat, és ezért bizonyos fajta garanciákra is szükség lehet. Elnök, köszönöm szépen, szeretném lezárni a nyilvános meghallgatásunkat. Minden kollega nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy rendkívül hasznos volt ez a meghallgatás, és nagyon sok ösztönző ötletet kaptunk, nagyon sok inspirációt, és köszönöm szépen azt, hogy különböző perspektívákat vetettek fel, és megosztották velünk tapasztalataikat. Köszönöm szépen ezt az úgynevezett eh, alvó potenciál eh, definíciót is, fogalmat is. Nem szeretnék rossz szót használni, a bizottság úgynevezett untapped potentialról beszélt, tehát ki nem használt potenciálról, de ez az alvó potenciál talán jobb, és ez egyetemen kiderült. Köszönöm szépen, és folytatnunk el ezt a munkát, mert ez nagyon hasznos, és bízok abban, hogy együttesen ki tudjuk használni ezt az alvó potenciált, 2013 után. Köszönöm szépen, és gondolom, hogy megtapsolhatunk mindenkit. And, and now I have to be brutal, so everybody who... Most brutális leszek, és aki nem tartozik a koordinátori üléshez, az kérem hagyja el a termet, hogy azonnal megkezdhessük következő ülésünket. Akik most elmennek, de holnap visszakívánnak térni hozzánk, azok reggel kilenckor megtehetik. Szavazni is fogunk, tehát nagyon hagyják a szavazókártyákat.